Right, good, uh, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el, mert először is lesz néhány bejelenteni. Valónk remélem addig befutnak képviselőtársaink, és persze mindannyiunk számára ismert, hogy hétfő nehéz, mindenki utazik még. Először is azt kérdem, elfogadhatjuk-e a napi rendünket? Van-e ellenvetés? nem látom, hogy bárki jelentkezne, akkor elfogadjuk a napi rendet. Második napi rendi pontunk az én közlendőim lennének. Először is bejelentem, hogy webstreamen közvetítik a, az ülést. Abba a pillanatban valaki lenyomja a gombját, a mikrofon gombját, rá irányul a kamera figyelme, és a nagy világé. Ha meg lekapcsolja, akkor ez megszűnik. És automatikusan visszajön. Egy automatikus szkennel működik a rendszer, tehát ha valaki hozzászól, akkor szkennel az arcára, rá, ö, zoomol a kamera az arcára. Ezt jó tudnunk. Következő bejelentésem, hogy az alternatív befektetési alapokra vonatkozó irányelvre vonatkozó szavazást április 27-ére halasztottuk, akkor reggel fogunk rá szavazni. Arra volt erre, azért szükség volt erre, mert a kompromisszumokhoz több időt kértek, és a jogi szakbizottság is mely kapcsolódik az 51 cikk szabályai alapján e dosszié kialakításához, és lehet, hogy elhalasztja majd a szavazását. Erről ők még nem döntöttek, várható, hogy így lesz azonban. Lesz aztán még egy meghallgatásunk április 14-én délután a görögországi gazdasági helyzetet tárgyalandó. A meghívót erre a meghallgatásra lehetőleg hamarabb kiküldjük képviselőtársaimnak. Lesz aztán egy rendkívül ülésünk is, április 19-én Strasbourgban, ahol az LKB alelnöke Papadimos úr bemutatja a 2009-es LKB éves jelentést. Aztán két szóbeli kérdést, illetve állásfoglás tervezett indítvány elfogadását javasoltuk az áprilisi ülésünkön. Két témában az első a gépjárműre vonatkozó szabályozás kivételezései, másrészt a gazdaság, átfogó gazdasági irányítások és elvitott gazdasági irányítás, beleértve az euróra vonatkozó irányítás a 2020-as napirend keretében. A címe ezeknek, ezekről is küldünk majd mielőbb tájékoztatást. És végül a titkárság jelenleg dolgozik több módosítón, kb. 1600-an olyan módosítón, melyeket a felügyeleti csomagra vonatkozó irányelv kapcsán nyújtottak be képviselőtársaim. Titkárság ahogy csak úgy olyan gyorsan dolgozik, de az nem várható, hogy az összes módosító a március 23-i első vitára kidolgozásra kerül. A legtöbb módosítót akkor megbeszélhetjük, de egy később időpontban szükség lesz még további vitára, amikor elkészülnek a fordításai is ezeknek az anyagoknak. Ennyi lett volna tehát a bejelenteni valók sora, most pedig lépjünk napirendünk harmadik pontjára. Nagy öröm számomra, üdvözölhetem köreinkben Juncker urat, mint önök is tudják, ő az Eurogroup elnöke, nagyon izgalmas, nehéz, megterhelő feladat hárult rá, és Juncker úr egy rövid bevezető eladást tart majd, és ezt követően válaszol a kérdésekre, amelyet spontán jelentkezések alapján vezetek le. Arra is felhívom a figyelmüket, hogy mivel Görögország amúgy is napi renden van, Görögország kérdésével a kérdések során is foglalkozunk, és Juncker úr jelenléte illeszkedik ilyen értelemben az, azon meghallgatás keretében, amelyet Görögország tárgyában tartunk. Ha már úgyis itt van, nem hívtuk meg külön erre, és ezzel a bevezetővel át is adom a szót Juncker úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök között. vendége lehettek a szakbizottság ülésének. Ez az első alkalom, hogy találkozom önökkel a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. Mint tudják, több változás adódott ennek köszönhetően azon módszertanban, amely keretében dolgozunk, tehát különféle eljárások tekintetében az Eurogroup működése is változott az Lisszaboni szerződés életbe lépével. Tudnélik az Eurogroup teljes mértékben kikerült korábbi státusza kereteiből, egy, egy elismertebb jogállásban működik most már, mint korábban tehette. A 14-es számú jegyzőkönyve a Lisszaboni szerződésnek tudnilik ugyanolyan kötelező jogi érvényűvé teszi munkánkat, mint más testületek, és két és fél évre kerül kinevezésre hivatalosan is az Eurogroup vezetője vagy elnöke. Erre vonatkozó döntésünk január 18-án született meg. Korábban az Eurogroup ugyan szavazott. De mielőtt szavazott volna az Eurogroup az én kinevezésemről, beterjesztettem a testület elé a programra vonatkozó javaslataimból egy csokrot, amely két, elkötő két és fél évben kerülne bevezetésre. Olyan alapgondolatokra támaszkodnak ezek a javaslatok, amelyeket önöknek is szeretnék be bemutatni. Az is nyilvánvaló, hogy az Eurogroupnak újra kell indítania koordinációs és a költségvetés politikai tevékenységét a szerződésnek köszönhetően. Tudnélik az Eurogroup egy úgymond saládiasabb, meghittebb légkörben dolgozhat, hiszen csak a tagok szavazhatnak a költségvetési koordináció kérdéseiben. Ez pedig azt jelenti, hogy zártabb eszmecseréket folytathatunk, zártabb körben folytathatunk költségvetési témákban eszmecseréket. Az eurozónában működő államok pénzügyminiszterei, mire bemutatnák saját nemzeti parlamentjeiknek költségvetés tervezeteiket, annak fővonalait, az programjuk fővonalait bemutatják az Eurogroup ezen zárt ülésein, és ott tudjuk megvitatni ezeket. és az érintett miniszter, ha kívánja, számba is veheti, vagy félembe veheti a, a által, tett, tehát az a többi pénzügyminiszter által ezen a találkozón tett javaslatokat. Intenzív és, és hasznos eszmecsere ez tehát. Referenciaként támaszkodhatunk erről időről időre. És utólag, a, utólag az érintett felek, illetve a parlamenti képviselők is megkapják ezen eszmecserék jegyzőkönyvét, és így módon a költségvetési tervezés fő trendjeiről tájékozódhatnak az Eurogroup tagállamaiban. Az elkövetkező hetekben az Eurogroup energiájának jelentős részét egy olyan új stratégia kialakításába kell fektesse, amely meghatározza a következő éveket. Fontos, hogy a korábban lefektetett elveknek, a korábban ülésünkön meghatározott elvekhez hűek maradjunk. Olyan adó ösztönzőket, adó ösztönzőket kell, kell visszavonnunk, amelyeket korábban megadtak a tagállamok, ezek, ezek azonban csak fokozatosan és megfelelő időzítéssel vonhatóak vissza. Nem túl korán, nem túl későn, az időzítés tehát kulcsfontosságú. Általában államháztartás konszolidációja felé kell lépnünk, le kell zárnunk azokat az intervenciókat, amelyek korábban, a, a korábban éltünk, hogy a bankrendszer stabilitását alátámasszuk, Fontos, hogy állami támogatás nélkül tudjon működni a bankrendszer egésze, és véget kell vetnünk előbb vagy utóbb most már azoknak a gyakorlat, annak a gyakorlatnak, mert révén hátrányt szenvednek azok a bankok, amelyek nem kapnak állami támogatást valamilyen formában. Ebben az értelemben is tehát meg kell vonnunk ezeket a támogatásokat, és ezt ki kell terjeszteni a munkaerőpiac és a szolgáltások piacára is. Lehetővé. Mert korábban lehetővé tettük, hogy a munkaerőpiacon is enyhítsék a válság hatásait a tagállamok bizonyos ö, költségvetési vagy államháztatási eszközökkel és beavatkoz, állami beavatkozással, hogy, ö, hogy a munkahelyek megszűnésének hatásait enyhítsék. Ám, mint mondottam, azok az intézkedések, amelyek a munkaerőpiacra vonatkoztak, például a részbeni munkanélküliségi segély bevezetése, hosszú távon nem fenntartható és nem egészséges eszközök. Tehát, mondottam, fokozatosan vissza kell vonnunk ezeket az állami támogatásokat, és az is világos persze, hogy a fokozatos visszavonás mikéntje függ attól is, hogy az adott tagállam helyzete éppen milyen. A reformok során mindig a stabilitási csomagot, paktumot hangoztatjuk, miközben egy új, ennek egy új értelmezését és megfogalmazását. Nevezetesen azt, hogy a középtávú cél az, hogy az eurózóna tagállamai 300 nál kisebb költségvetési hiányt tudjanak felmutatni, illetve hogy a, a zóna tagállamai kiegyensúlyozott, vagy hát majdnem teljesen kiegyensúlyozott költségvetéssel kell bírjanak. Ennek részleteiről most nem hiszem, hogy észszerű volna beszélni, de a, a közöptában nem vetettük el azt a gondolatot, hogy időről időre esetleg be kell vezetni olyan szakpolitikai eszközöket, melyek révén az eurózona tagállamai képesek tartani középtávú céljaikat, amely, mint mondottam, a kiegyensúlyozott, vagy majdnem teljesen kiegyensúlyozott állapotú államháztartást jelenti, nem, nem azonnal, mint mondottam, hanem a középtávú perspektívában. A, az egységes devizánkat kollektívabb módon szeretnénk irányítani, menedzselni, és az alkalmazás körét a szakpolitikai koordinációra is ki akarjuk terjeszteni. Sok esetben előfordul, hogy a pénzügyminiszterek olyan benyomást keltenek, mintha pusztán költségvetési koordinációról, költségvetési politika koordinációról szólna. Holott szélesebb körben általában gazdaságpolitikai koordinációra is van szükség, és ide beleesnek olyan követelmények is, melyek túlmutatnak a tisztán költségvetés politikai koordináción. Nagyobb figyelmet kell, kell tehát szentelni a versenyképességek közötti különbségekben, a zónán belüli tagállamokra gondolok ez alatt, és nagyobb figyelmet kell szentelnünk a makrogazdasági egyensúly hiányokra is, melyek növekedtek az euró, vagy az euró létrejötte óta, illetve nem tűntek el ezen különbségek, bár némelyik közülük csökkent, mások növekedtek. Tény azonban, hogy ezen egyensúly hiányok az eurozónán belül továbbra is fennállnak, és, és egyre súlyosabb problémát jelentenek. Tehát meg kell gondolnunk, hogy hogyan lehet ezeket az akadályokat elmozdítani, hogyan lehet a növekedést serkenteni. Az eszközökön kell gondolkoznunk, a módszereken, amelyeket az eurozónán belül a növekedési potenciál javítására tudunk alkalmazni, ahogy a válság véget ér. Most azt látjuk, hogy ez sajnálatos módon alacsonyabb a növekedési potenciál, mint amit közép és hosszú távon elképzelünk. Nagyobbat szeretnénk, ugye másfél-két százalékról van szó. Egyébként az európai szociális modell nem fenntartható hosszú távon. Tehát azokat a problémákat kell most megoldanunk, amelyek, a, amelyek abból fakadnak, hogy a növekedési potenciál nem elég magas. Minden találkozónkon koncentrálunk a tagállamok versenyképességi helyzetére. Egy-két tagállamot vizsgálunk meg, és a görög példából is azt a következtetést vontuk le, hogy a versenyképesség elvesztésének következményeit eddig alábecsültük, tehát a versenyképesség elveszik egyik vagy másik tagállamban, és annak milyen következményei vannak Éppen ezért versenyképességi szempontból fogjuk vizsgálni eh, az egyes tagállamokat, önkéntes tagállamokat kértünk, hogy vessék magukat e vizsgálat alá. Van néhány önkéntes, és utána pedig eh, először egyet vizsgálunk, meg majd a többit is amennyiben szükséges, akkor élni fogunk a szerződés 121-es cikkével, amely lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy egy tagállam számára figyelmeztetést küldjön abban az esetben, hogyha ez a tagállam a gazdaság politikájában elszakad attól, amiben az eurózónán belül a többi tagállammal megegyezett. tanácstól pedig azt szeretnénk elvárni, hogyha ezeket az ajánlásokat, amelyeket megfogalmazunk, ők is jóvá hagynák. Ezt már egyébként egyszer megtettük a görög válság kapcsán. Az Európai Bizottságot szintén felszólítottuk arra, hogy a 136-os cikket is alkalmazza, amelyben egy sor olyan eszköz szerepel, amely a koordinálás, a gazdaságpolitika koordinálását, jobb koordinálását lehetővé teszi. Ez az új szerződés a bizottság számára adja meg a kezdeményezés jogát, és azt szeretnénk, hogyha a bizottság élne ezzel az eszközzel. Ha már az eljárásoknál tartunk, nagyon fontos számunkra az is, hogy az eljárásokat és az eszközöket Eh, ne keverjük össze azokkal az eszközökkel, amelyek a 2020-as eh, eh, tervek keretében rendelkezésünkre állnak. Nem szeretnénk, hogyha a 2020-as stratégia eszközei felvizeznék a stabilitási és növekedési paktum eszközrendszerét, noha azokat ugye párhuzamosan alkalmazzuk egymással. az eurozóna külső megjelenése eh, jobb kell, hogy legyen, a láthatósága megint csak jobb kell, hogy legyen, jobban kell tehát, hogy megjelenítsük az eurozónát a nemzetközi pénzügyi rendszerekben. Eh, beszélünk a zóna kitágításáról is, kibővítéséről is gyakran erről, ezzel kapcsolatban mindig azt mondtam, hogy nem gondoljuk, hogy az eurozóna egy zárt klub, a szerződés sem mond semmi ilyesmit. Bármely tagállam csatlakozhat az eurozónához, mihelyst megfelel a belépési feltételeknek és a konvergencia feltételeknek, és annak érdekében, hogy ezeket a jövőbeli csatlakozásokat az eurozóna jobban fel tudja dolgozni, megbeszéltük azt is, hogy a konvergencia helyzetet jobban megvizsgáljuk azokban az államokban, amelyek egyébként készülnek arra, hogy az eurozónához csatlakozzanak. Ezt el is kezdjük akkor, amikor a Központi Bank és a Bizottság a konvergencia jelentéseket elkészíti. Időről időre felkérek egy tagállamot arra, hogy jöjjön el hozzánk az Eurogrupba, és eh, velünk, valamint a Központi Bank képviselőivel beszéljék meg a csatlakozásukat, illetve az ottani gazdasági helyzet eh, fenntarthatóságát. Jelenleg ugye leginkább a görög költségvetési helyzetre kell odafigyelnünk. És azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha korábban kezdünk el foglalkozni, de nem is kell önöket erről győzködnöm, a görög helyzetről különösebben nem is kell leírnom azt önöknek. Alapvető oka a görög helyzetnek a versenyképesség elvesztése azóta, hogy csatlakoztak az eurózónához. Az okokat és a hatásokat nem szabad, hogy eltévesszük, tudnunk kell, hogy mi minek az oka és mi minek a következménye. Nyilvánvalóan a probléma jelenleg egy költségvetési és finanszírozási problémaként jelentkezik. Ahhoz, hogy a görög költségvetést finanszírozni lehessen, ahhoz a márciusi, 2005 márciusában megváltoztatott, átírt stabilitási és növekedési paktum szabályait kell betartani és betartatni. Legutóbb februárban kérte az eurozóna Görögország képviselőit arra, hogy további lépéseket tegyenek, mert akkor megállapítottuk, hogy a célkitűzéseknek még mindig nem felelnek meg az addigi időig bejelentett, az addig, az azelőtt bejelentett intézkedések. De amellett természetesen, hogy mindig üdvözöltük azt a bátorságot, amelyel a görög kormány ezeket a lépéseket megteszi. A görög kormány politikája egy hiteles politika, és normális időkben, normális piaci körülmények között ezek a programok, ezek a politikák már megnyugtatták volna a piacokat, és pozitív hatásuk lett volna. Megkértük Görögországot, és Görögország ebbe beleegyezett, hogy 8,7%-ra csökkentse a költségvetési hiányát 2010-ben, és én biztos vagyok benne, hogy a görög kormány programja, amit a görög parlament március 5-én elfogadott, lehetővé teszi Görögország számára, hogy az állami pénzügyeit rendezze. Mégpedig a, az adott határidőig teljesítsék azokat a célkitűzéseket, amelyekben megállapodtunk a görög kormányjal. Görögország tehát elfogadott egy sor intézkedést, egy sor intézkedés most van készülőben, a parlament hamarosan ezeket is el fogja fogadni. Görögország betartja vállalta, hogy betartja a stabilitási és növekedési paktumot, és a görög kormányjal karöltve mi egy nagyon szigorú monitorozási programot léptettünk életbe, a görög kormány pedig az eurozónában megjelenve, az eurogrupban megjelenve elmondja, hogy milyen lépéseket tett meg eddig a görög kormány. Ez megint csak azt mutatja, hogy a stabilitási és növekedési paktum működik, és hogy továbbra is alkalmazzuk azt. A görög kormány és az euró csoport olyan dolgokat ír elő a görög lakosság számára, amelyeket nehéz elviselni, de ez teszi majd lehetővé Görögország számára, hogy az államháztartást rendbe hozzák, növeljék a növekedési potenciájukat, és növeljék a görög gazdaság versenyképességét, amely jelenleg nincs túl jó formában. Nem akarok különösebben részletekbe menni, azt illetően, hogy hogyan is került Görögország ide, és nem akarok technikai részletekbe sem menni, azt illetően, hogy milyen eszközök állnak Görögország és az eurozóna országainak rendelkezésére, akkor, hogyha erre esetleg szükség lesz. De azt azért elmondhatom, hogy Görögországot nem hagyjuk magára, amennyiben Görögországnak szüksége van az eurócsoport segítségére. Görögország eh, azzal, hogy elfogadta azokat az intézkedéseket, amelyeket elfogadott, hajlandóságot mutatott arra, hogy újra hiteles szereplőjévé akar válni az eurócsoportnak, tehát szó sem lehet arról, hogy magára hagyjuk. Ha a pénzügyi piacok nem úgy reagálnak, ahogy mi szeretnénk, tehát nem észszerűen reagálnak, és egy egészségtelen helyzet továbbra is fennmarad, akkor természetesen az eurozóna csoportjainak, eurozóna tagállamainak megvan az eszköztára arra, hogy kisegítse Görögországot. Egyébként nem csak Görögország az egyetlen érintett ország. Hogyha komoly hibákat követünk el, akkor most komoly hibákat, ha most komoly hibákat követünk el, akkor azt kockáztatjuk, hogy jövőben ezek a történések megismétlődnek, tehát Görögországot segíteni kell, amennyiben arra szükség van. Szerintem egyébként nem lesz szükség rá, mert a görög konszolidációs program az egy rendkívül hiteles program, és én azt gondolom, hogy el fogja érni azokat a célkitűzéseket, amelyeket Görögország vállalt de legyünk résen, mert ha egy nap újra szükségessé, vagy egy nap szükségessé válik az, hogy megsegítsük Görögországot, akkor arra legyenek meg az eszközök. Emlékeznek a február 11-i tanácsi nyilatkozatra. Ott is Kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy Görögországot segíteni kell. Görögország nem kért plusz segítséget, a görög program hiteles. Amennyiben azonban Görögországnak szüksége van segítségre, akkor ezt a segítséget Görögország számára megszervezzük az Eurogrupon belül egy komoly technikai megbeszélést folytattunk, és számba vettük azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. Formális döntést nem hoztunk, mert ilyen formális döntést az Európai Tanácsnak kell meghoznia. Az Európai Tanács minket arra hatalmazott fel, február 11-én, hogy a technikai részleteket vizsgáljuk meg, és ezt mi meg is tettük. Az eszköz tehát rendel, rendelkezésre áll, hogyha ez szükségessé válik. Nem is gondolom, hogy ennek az eszköznek a részletes ismertetését most el kellene végeznem, nem is kell ebben, ezen a héten az Európai Tanácsnak ebben megállapodnia. Minden esetre a munka folytatódik, annak érdekében, hogy ez az eszköz teljesen százszerzelékosan felhasználható legyen, ha arra szükség van. Miről is van szó? Nos, eh, egy olyan európai eszközről van szó, amelynek során a, amelynek alkalmazása során a tagállamok garantálják Görögország által felvett hiteleket. E, van két tagállam, amely e, ezt elutasítja, tehát ez a, az út ezzel lehetetlenné válik, vagy vált, mert e, itt most nem látok lehetőséget a kompromisszumra. Inkább egy olyan eszközben gondolkodhatunk, amely egyfajta bilaterális segítségnyújtás európai szintű koordinációjának nevezhető. Ez természetesen még nem beszéltük át teljesen eh, részleteiben, nevezetesen, hogy milyen kísérő intézkedések kövessék magát az elvi megállapodást, ami pedig eh, az IMF-hez eh, való fordulást illeti, Nos, sok pénzügyminisztérium eh, ezt eh, nyíltan megkérdezte. Én magam nem támogatom azt, hogy az IMF-hez forduljunk. Ugyanakkor nem teljesen kizárt az, hogy kétféle eszközt alkalmazzunk, nevezetesen egyrészt kétoldalú segítségnyújtás Görögországnak, másrészt pedig egy egyszerű technikai segítségnyújtáson túlmenő segítségnyújtás. Nagyon nehéz még véglegeset mondani ebben az ügyben, de alapvetően könnyen előfordulhat, hogy egy kettős eszköz alkalmazására kerül sor, és amelynek egy részét a, az IMF eh, nyújtaná, egy kisebb részét, a nagyobb részét pedig az eurozóna tagállamai. Tehát ezt, ezt a vitát nem zárnám még le, ezt a dilemmát még nem tudjuk feloldani, de azt gondolom, hogy gyorsan kellene dönteni ebben az ügyben. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy olyan megoldás lenne jobb, amelynek nincs IMF komponense, mert az eurozónának képesnek kell lennie arra, hogy a saját problémáit saját maga megoldja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem lenne semmi botrányos, hogyha valami eh, kettős eszközt használnánk, eh, akkor, hogyha az eurozónán belüli segítségnyújtás lenne a segítségnyújtás oroszlán része. Ennyit akartam tehát elnök asszony most elmondani önöknek délután, és szívesen rendelkezésekre, rendelkezésükre állok, hogyha van kérdésük. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. 12-nél is többen jelentkeztek már most a listára, és csak növekszik, duzzad ez a lista. Arra kérem tehát a képviselőtársaimat, hogy röviden fogalmazzák meg a kérdéseket. Az egy percen belül maradna, közben nézem az órát, a kérdező az jó lenne. Jean-Paul Gozes, a néppárt koordinátora kap először szót. Jean-Paul. Si, madame la présidente. Monsieur le président, merci de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, e- e- elnök úr, Megköszönöm hozzászólását, magyarázatát. Nagy érdeklődéssel hallgattam önt. Nem szeretnék kérdést feltenni, de lenne egy észrevételem. Nagyra értékelem azt, amit elmondott, de attól tartok, hogy az európai polgárok nem igazán értik, hogy pontosan milyen folyamatok is mennek most végbe. A újságokban, a sajtóban sok mindent olvashat az ember, a miniszterek tanácsa nem túlságosan bőbeszédű ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban nem sokára választások következnek. a pénzügyi tranzakciókról szóló adóval kapcsolatban pedig mert hát ez, ezt az irányelvet kicsit háttérbe szorították. Most nem ezzel, nem foglalkoznak túl sokat ezzel. Én a vidéket képviselem, és a vidéki választópolgáraim nem értik, hogy milyen folyamatok mennek most végben, mi történik, mikor lesz ennek, valamikor, mikor lesz ennek valami eredménye. A kérdésem tehát az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ez az üzenet valahogyan érthető formában eljusson a polgárokhoz? Jó lenne az is, hogyha nem az üzenet, amit önöktől és másoktól hallanak az emberek, ne legyenek ellentmondóak. Válasz? Alapvetően egyetértek önnel. Valóban nehezen értelmezhető a helyzet és az emberek tényleg nehezen értik meg, hogy mivel is foglalkozunk, mit próbálunk elérni. Azt hiszem, inkább az ECOFIN asztalára tartozik a pénzügyi szabályzás, mint olyan kérdése. Nem igazán az én asztalom ez. Március 16-án az ECOFIN nem hozott világos állásfoglalást a kockázati tőkealapokkal kapcsolatban. Ennek kellett volna pedig megtörténni meg, ideális esetben, és jó lett volna, hogy előrelépés történik, de azt mindannyian tudjuk, hogy a spanyol elnökség ezt a kérdést elhalasztotta, nem tudjuk, hogy miért. Hogyha minősített többséggel lehetett volna döntést hozni ezen az ECOFIN gyűlésen, hogyha sok tagállam ö, hezitál ezzel kapcsolatban, akkor jobb, hogyha még nem születik meg ez a döntés, jobb ezt elhalasztani addig, amíg egyöntetű döntés születik. Sajnos az Európai Unió ilyen módon működik. Ami az Eurogrupot, Euro csoportot és Görögországot illeti. Nos, Görögország szerintem nagyon bátor és meggyőző programot alakított ki, hiszen az a céljuk, hogy a pénzügyi piacokat meggyőzzék. Hogyha a pénzügyi piacok azonban nem hagyják magukat, hiszen akkor a spekulációs igényeik vannak Görögországgal kapcsolatban, akkor, a, akkor Európának szolidaritásáról kell biztosítani Görögországot. Megfelelő eszközöket kell bevetni akkor, amikor ennek elérkezik az ideje. Addig is Görögországnak saját magának kell megpróbálnia azt elérni, hogy valahogyan ki evickéjen ebből a helyzetből, helyzetből. Hogyha szükség lesz rá, akkor az európaiak természetesen szolidárisak lesznek. Szerintem a dolognak ezt a részét értik az emberek. Főüzenet tehát azt, hogy Görögország egyedül próbál meg kilábalni a válságból, de nem hagyjuk magára Görögországot. Az ön választópolgárai bizonyára egészséges lelkületű emberek, és remélem, hogy értik azt, hogy mire próbálunk kiukadni. Önök, Udo Bulma. Köszönöm. Három gyors kérdés, elnök úr. Egy percben talán menni fog. Egy mechanizmusról esett szó. Az Európai Uniónak van egy ilyen mechanizmusa. A 143-as cikk alapján, amely itt nem alkalmazható, mert az eurozónán kívüli államokról is szó van itt, ám gazdasági beavatkozás révén az Európai Unió a tagállamoknak adhat hiteleket megfelelő észszerű feltételek ellenében. Tehát nem értem, hogy ez a mechanizmus miért nem jól működik jól? Mert úgy tudtam eddig, hogy nagyon költséghatékony minden tagállam számára erre a mechanizmusra támaszkodni. Miért nem működik akkor? Második gyors kérdésem. Vannak olyan hangok, mi szerint az eurozónából ki kéne zárni egyes államot, vagy államokat, és ugyanakkor az, az új tagállamok mind át szeretnék venni az, az eurót. Vajon gazdasági szempontból értelmezhető-e, és jogilag lehetséges-e kizárni valakit az eurozónából? A harmadik kérdésem. A költségvetésre vonatkozó konszolidáció jobb felügyeleti gyakorlatot is megkíván. Kérdés, hogy a tagállamok növekedési és foglalkoztatási politikáját ne kéne jobban felügyelni, mert ez az érem másik oldalát jelenti. <coughs> Bulman kollega úr. Arról beszéltem, hogy az az eszköz, amely az ön számára kedvesnek tűnik, nem minden tagállam tetszését aratta le eddig, tehát jelen pillanatban számomra úgy tűnik, nincs értelme tovább támaszkodni erre az eszközre. Ugyanakkor szükség van egy eszközre, amikor szükséges lesz ez, addigra készen kell álljon. Ez az eszköz, egy másik eszköz. Nevezetesen el kell gondolkozni ennek lehetőségéről. A 22-es cikk, mint jogalap, nem lehet kérdéses, mert hogy itt nem természeti katasztrófáról van szó, és nem is olyan eseményre, amely teljesen kívül állt volna egy tagállam felelősségi körén. A körögországi válságért vonatkozóan megvannak a felelősök, ezért a 122-es cikk ebben a válságban nem alkalmazható. Csak európai fellépés kétoldalú módon nyújtott támogatás eszköze lehet alkalmazható. És akkor ugyanakkor a konszolidáció, konszolidáció vonata úgymond a megfelelő irányba húz, és a, a vonatkozó programok meggyőzőnek tűnnek számomra. Az a javaslat, vagy az a meggondolás, mi szerint egy tagállamot kizárhatnánk az eurozónából, vagy fennállna ennek a lehetősége. Német szövetségi kormányban dolgozó kollégám felvetésével kapcsolatos a német pénzügyminiszter tudnilik azt javasolta, hogy intenzíven elemezzük és vizsgáljuk meg Görögország ügyét, illetve azt a tényt, hogy a görög válság is rámutatott, hogy nincs olyan eszközünk a kezünkben az eurozónában, amely adekvát módon tudna reagálni egy ilyen kihívásra. A deviza alap nem elégséges eszköz erre, és nem sikerült úgymond ütőképes megoldást találni a görögországi válságra sem. Tehát ez az eszköz, az Európai Valuta Alapval kapcsolatosan felmerült, csak középtávon alakítható ki, ki kell dolgoznunk ennek az eszköznek a részleteit. Ugyanakkor nem vagyok meggyőződve arról, hogy akár középtávon is kialakítható lenne ez az eszköz, illetve hogy ebben a körben egy tagállam tagságát meg lehetne szük, szüntetni. Meg vagyok győződve arról, hogy nem tudom, vonzó ez a kilátás, már egy ilyen lehetőség kilátása, mert ha az a lehetőség fennáll, hogy valakit kizárhatunk, akkor az is, azt is fenn kéne tartanunk a lehetőséget, hogy valaki kiszálljon maga akaratából a, az eurozónából. Tehát, ha valaki kizárható, vagy valaki a kilépéstről dönthet, ha erre vonatkozóan egy keret megnyílik, akkor nem, lennénk, nem, nem alkotó, nem aktív részesei lennénk a pénzügyi piacoknak, hanem pusztán áldozatai, sodródnánk a pénzügyi piacok ö, világában, és nem hozhatnánk önként döntéseket. Ezért tehát úgy gondolom, hogy legalábbis szakmai szempontból vizsgálva nagyon nehéz volna egy ilyen döntést meghozni, anélkül, hogy ne járna ez az adott tagállam kárával és a többi eurózóna tagállam kárára. Ugyanakkor a felügyelet kérdésében, tehát a költségvetési hiányokra vonatkozó felügyelet kérdésében az ex ante felügyelet irányába kellene ö, afelé kéne haladnunk, hogy hogy elkerüljük a, a kockázatokat, illetve hogy úgymond ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem ugyanabban a választó választókörzetből származom, amit Gozes úr, de némileg egyet értek vele. Választókerületekben, országainkban az emberek nem értik, hogy mi történik Említette, hogy Görögországot nem fogja, nem fogja az Eurócsoport, Eurogrup magára hagyni, hogy Görögország programja kiegyensúlyozott, bátor, de arról, az em- arról is hall az ember menne mondákat, hogy az Eurogrupból ki lehet zárni tagállamokat. Az emberek nem csoda, hogy összezavarnak érzik magukat. Önnek nagyon fontos szerepe volt az euró létrejöttében, és hogyha a 90-es években arra hagyatkozunk, hogy mit mondtak a közvéleménykutatások, akkor soha sem vezettük volna be az eurót. Ön a Lisszaboni szerződést is mindig aktívan képviselte, védte. Kérdésem az, hogy hogyan lehet az embereknek elmagyarázni azt, hogy sokkal jobb, hogy van az euró, mint hogyha nem létezne. Van-e B-tervük Görögország számára, hogyha nagy bajba kerül? Válasz. Nem tudom, hogy németül vagy, vagy franciául válaszoljak. Hogyha luxemburgiul válaszolok, az meg megnehezíti a kommunikációt. Mindig azt mondtam, hogy a Luxemburg egy ökonomikus nyelv volna. A gond csak az vele, hogy kizárólag a luxemburgiak értik. Une autre langue. Úgyhogy próbálok irodalmi franciául válaszolni. Meg kell szögeznem, hogy véleményem szerint helyes az a meglátása, hogy a görög helyzettel kapcsolatos viták összezavarják az embereket. Én próbáltam világosan vezetni az ezzel kapcsolatos vitákat, leszögeztem, hogy Görögországnak meg kell tennie a szükséges lépéseket, amit eddig tett Görögország, az megfelelő és hiteles, és hogyha úgy tűnik egy adott időpontban, hogy ez nem elégséges, akkor az Eurogroupnak az Euró van rendelkező országoknak szolidárisnak kell lennie. De ez nem fenyeget minket ez a probléma, nem, vesz, nem, áll, csőd, nem áll a csőd szélén Görögország, de mindenképpen szükség van egy olyan eszközre, amely alkalomattán bevethető. Ami az eurozóna képviseletét illeti, Többször is beszámoltam már arról itt az Európai Parlamentben, hogy nem egyszerű ez a probléma, de az Európai Bizottság mindent megtesz, amit, amire a Lisszaboni szerződés felruházza, hogy az Eurogroupnak jobb legyen a külső képviselő. Köszönöm szépen. 14-en vannak még a listán. Azt javaslom tehát, hogy Sven Diegold, mint a zöldek koordinátora kapjon szót. Aztán több koordinátor már nincs a listán, ezt követően tehát csoportokban adok majd meg szót. Söntész úr csak most futott be. Sven. Ja, Herr Juncker, ich habe mein... Juncker úr, a, mú, a hétvégét nem a vidéki Franciaországban töltöttem, hanem Görög, Aténben. És a többekkel tárgyaltam, különféle rendezvényeken, és meg kell mondjam, hogy nagyon nagy aggályokkal érkeztem vissza, aggályosabb a helyzet, mint korábban gondoltam. Az a kijelentése, hogy a konszolidációs program jó úton haladna, és hiteles lenne, No, ezt a görögök jó részt másképp látják. Meg is mondom miért. Ahogy én láttam, ennek a fő oka az, hogy azok, akik az elmúlt 10-20 évben nagyon nagy bevételeket könyvelhettek el, méghozzá illegitim bevételeket. a, ezeket még nem kérték a fizetés, azok nem fizettek, még nem járultak hozzá a terhekhez, azok, akik illegális jövedelmekre tettek szert, még az a nagyon nagy jövedelmekre. És ez a megoldás felvet egy gazdasági problémát is, hiszen joggal utalt arra, hogy ezt az országot konszolidálni kell ahhoz, hogy ismét versenyképes lehessen, ismét egyensúlyba hozza az államháztartását. Erre vonatkozóan azonban viselnie kell a költséget egyeseknek, és nem lehet ha nem, nem törik meg a régi privilégiumokat, amelyek alapján egyesek kiszálltak a teherviselés alól, akkor ez nem fog működni. Kérdésem az, hogy a görög kormánynak a figyelmét felhívják erre, illetve az Eurogrop tagállamai rámutattak-e arra, hogy a program azokra is ki kell terjedjen, akik eddig akik egyrészt hozzájárultak a válsághoz, ehhez a gazdasági, de és a, akik nem járultak hozzá a orvostás költségeihez. Nem az én feladatom, hogy a terhek belső elosztását Görögországban meghatározzam. Véleményem azonban van erre, erről, ezt el is mondom szívesen. Görög kollégáimat arra kértem, hogy több irányban fejtsenek ki hatást. nem csak például az áfa növelés, amelyet, amelyek kapcsolatban nagyon sok panasz érkezett Görögországból, hanem olyan strukturális reformokat és szerkezetváltás is végrehajtsanak, amelyek hosszú távon fenntarthatóvá teszik a gazdaságot, és bizony az igazságos, igazságos adók rendszere és azok végrehajtása. És a teherviselés görögországbeli megszervezése is ide tartozik, és annak érdekében, hogy mindenki hozzájáruljon a konszolidáció terheinek viseléséhez és az abból adódó fájdalom elviseléséhez. Különféle szinten dolgozó görög kollégáimmal, pénzügyi szakemberekkel tárgyaltam Mert A görög kormány álláspontja úgy tűnik az, hogy az adóbeszedés hatékonyságát jelentősen növeljék, tehát ez azt jelenti, hogy nem elégséges a görög állam hatékonysága és ereje, legalábbis addig nem volt az, hogy ezt az adóbeszedési hatékonyságot növelje, holott ez kell ahhoz, hogy szélesebb vállakra lehessen helyezni a terheket. Én magam is úgy gondolom, hogy a, te, az a görög adórendszer nyilvánvalóan hatalmas tátongó hézagokat mutat, és az adó bevételek növeléséhez a görög kormánynak keményen fel kell lépnie, lebontva, vagy felszámolva ezeket az anomáliákat. Ez az én személyes véleményem. I... Köszönöm szépen. Négy ö, ember kap most szót. A Guerrero-ben Süntis, majd Astrid Luling, Salafakros. Intveld, Sophie Intfeld. Mielőtt Juncker úr kap szót, Nikolász következik. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Juncker, αναφερθήκατε αναλυτικά... Köszönöm szépen. Tisztelt Juncker úr. Görögül beszélek, úgyhogy jobb, hogyha fölveszi a fülhallgatóját. Tehát említette Görögországot, mégpedig elég részletesen tudja, hogy nagyon magas a görög adósság, költségvetési hiány, illetve a versenyképesség hiánya is sújtja Görögországot. Most ezzel a három problémával Görögország nincs egyedül az eurozónában. Nem tudom, talán el kéne gondolkodni a stabilitási paktumon. Lehet, hogy maga a paktum hibás, hiszen nagyon sok ország nem tudja teljesíteni ennek a feltételeit. Aztán említette a szolidaritást is, amely adott esetben Görögország felé meg kell, hogy nyilvánuljon. Ezzel kapcsolatban már sok mindent hallottunk, pro és kontra érveket és ellenérveket. És Említette, hogy a görög kormány által foganatosított intézkedések megfelelőek voltak, bár szerintem ezek egész egyszerűen embertelenek. Ön nem értett egyet azzal, hogy az IMF-et be kell venni a probléma kezelésébe, tehát hogy az ő segítségüket is kérjük, pedig nagyon közel állunk már hozzá, és ők megpróbáltak pozitívan hozzáállni a görög helyzet megoldásához. Köszönöm. Azt Dulin következik. Yes, Mrs. Lolly. Yes, sorry. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Juncker elnök úrnak. Nagyon érdekes, értékes dolgokat hallottunk tőle. Hozzá hasonlóan én is nagyra becsülöm a görög kormány által tett lépéseket a konszolidációban. Jó lenne, hogyha mások is ilyen nagy lelkesedéssel és lendülettel próbálnák helyre tenni a saját államháztartásukat. Remélem, hogy a lehető legteljesebb mértékben megvalósul majd a körök kormány programja. Tudom, hogy nem fogja az Eurotanács vagy az Eurogroup sosem magára hagyni Görögországot. Ami a kölcsönöket illeti, vannak bizonyos államok, tagállamok, amelyek nem szeretnének ilyen garantált kölcsönöket igénybe venni. Nem tudom, hogy az ilyen kölcsönök között, illetve a bilaterális segítségnyújtás között mi a különbség. Ha mondjuk Németország nem szeretne részt venni egy ö, ilyen mm, kölcsönadási programban, akkor vajon ö, ennek ellenére Németország hajlandó lenne bilaterális segítségnyújtásra? Hogyan is áll ez a dolog? Vagy az első forgatókönyvben, az első opcióban nem minden tagállam venne részt? El tudná ezt magyarázni? Sok mindent lehet hallani jelenleg Európában, sok a mendemond, az emberek össze vannak zavarva, nem értik, miről is van szó. Lagarde asszony a német gazdaságpolitikát kritizálta, azt állítván, hogy más tagállamok ezt a modellt nem tudnánk követni. Természetesen hát nem volt túl jó a fogadtatás a Németországban. A németek úgy érzik, hogy elég jó a gazdaság politikájuk, a franciák pedig kritizálják őket. Sok közgazdász, és nem csupán francia közgazdászokra gondolok, úgy nyilatkozik, hogy Németország kihasználja azt, hogy szomszédos, ország, hogy szomszédos országainak nagy a vásárló eleje. Ön hogyan reagál Lagár asszony megállapításaira? Elnök, köszönöm szépen, Nikolás Szálvákrosz következik. Kire Prodre, θέλω Tisztelt elnök úr! Lenne egy gondolatom, és ezzel kapcsolatban kérdezném az ön és kollégáim véleményét. Tegyük fel azt, hogy az Egyesült Államok egyik tagállama rendkívül szegény, nagyon komoly pénzügyi gondjaik vannak. Vajon az Egyesült Államok kormánya magára hagyta volna ezt az országot? Arra kényszerítette volna, hogy, hogy megszorító intézkedéseket tegyen? Szerintem nem. Szerintem nem Görögországot kell kipécézni, nem egyetlen tagállamhoz kapcsolódik a probléma, hanem ez egy sokkal általánosabb jellegű. Németország és Görögország is egy hajóban evez. Görögország egyébként az eurozóna gazdaságának 2%-át teszi ki, tehát hogyha Görögország ö, bajba kerül, az nyilván ö, nem sodorja nagyon komoly veszélybe az euró egységét. Ugyanúgy, ahogy a gyenge dollár nem túl okos, nem túl okos gondolat, az euróval is vigyázni kell. Az euró ellenállását meg kell erősíteni, és véleményem szerint az Európai Unió, illetve az eurozóna vezetőinek kéne azon elgondolkozni, hogy egyáltalán létezik-e az eurozóna egysége, vagy az Európai Unió egysége. A kérdésem az lenne, hogy ön szerint milyen lépéseket kéne megtenni euró csoport szintjén, vagy akár az Európai Központi Bank részéről, hogyan lehetne egyfajta garanciát biztosítani az euró ellenállásával kapcsolatban, hiszen ez itt a lényeg, hogy az euró megállja a helyét. A dollár a dollárt fölértékelik, leértékelik, az euró sem túlságosan stabil, és beszélhetnék még más valutákról talán az Európai Unió vezetői nem értik, hogy az euró gyengesége egész Európán nagyon komoly gondokat okozhat, és ez lenne itt a lényeg. Yes, thank you, Chair. Um, I... Köszönöm, elnök asszony. Örülök Juncker úr nyilatkozatainak, miszerint szükséges támogatni Görögországot, és eh, örültem annak is, amit eh, arról mondott, hogy mennyire hasznos vagy szükséges egy IMF részvétel. Azt gondolom, hogy eh, fontos tehát, hogy segítsük Görögországot, de nem úgy, mint az előző hozzászólók egyike másika. Én azért nem mondanám azt, hogy Görögország egyszerűen csak áldozat. Görögországnak a saját szemétdombját valahogy rendbe kéne raknia és hát itt azért történt néhány olyan dolog, ami itt már-már a kriminális jelzővel lehetne e, illetni. Azt gondolom azonban, hogy most, hogy Görögországra koncentrálunk, azért ne veszítsük szem elől a lényegesebb dolgokat, hiszen Görögország csak egy szimptóma az alapvető probléma az, hogy a rendszer gyenge. Van egy stabilitási és növekedési paktum, amit úgy tűnik, hogy nem vagyunk képesek vagy hajlandóak betartatni, mert nagyon könnyű a kisországokat eh, rávenni arra, rá kényszeríteni arra, hogy eh, tegyék rendbe a házukat, de a bűnismétlő nagyobb országokat úgy tűnik, hogy nem sikerül erre eh, rávenni. Nem tudom, hogy hogy gondolja hogyan lehetne megerősíteni a stabilitási paktumot úgy, hogy a szabályok kötelezően betartandóak legyenek, és mondjuk extrém esetekben az Európai Bizottság bele tudjon nyúlni a nemzeti költségvetésekbe, akár már ex ante, tudom, hogy ez egy hatalmas tabu, de úgy tűnik, hogy nekem furcsának tűnik, hogy az IMF belenyúlhat a nemzeti költségvetésekbe, de az eurozóna vagy az EU nem szólhat bele a nemzeti költségvetésekbe. A másik kérdésem pedig az, hogy hogyan értékeli azt az idézített bombát, amin ülünk, mert hogy a nyugdíjrendszert nem reformáltuk meg, az utóbbi időben hanyagoljuk is a témát. Köszönöm. Juncker úr, öné a szó. Oui, madame la présidente, enfin, euh, nos collègues euh, Don... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a benyomás. Tehát a kollégák kérdést, mintha kérdést tettek volna fel, mintha egyetlen kérdése jelentkeztek volna, de ha jól számolom, legalább 20 kérdés hangzott itt el, próbálok ezekre sorban válaszolni. A verseny versenytorzítás, vagy versenytorzulás témája volt a, ö, volt a témája az egyik kérdésnek. Erre csak meg tudom ismételni azt, amit már korábban elmondtam. Erre a kérdésre mindig is nagyon alaposan odafigyeltünk, tehát a verseny torzulására. Ezt komolyan tanulmányozzuk. Az Eurogroup az európai, az euró övezetben ezt a kérdést mindig is gondosan megvizsgálta, tehát hogy hol beszélhetünk a versenytorzulására, és attól függően, hogy milyen eredményeket, vagy megfigyeléseket teszünk, e, ajánlásokat fogalmazhatunk meg, és ezt meg is tettük a legutóbbi Eurogrup ülésen. Bizonyos országok az ezzel kapcsolatos adatokat közzé teszik, nyilvánosságra teszik. Luxemburg például ilyen tagállam, és nyilván lesznek más hasonlóan eljáró tagállamok is. Ami az IMF-et illeti. Egy dolgot leszögezni. Én nem tudom azt elfogadni, nem támogatom azt, hogy a görög válságot az IMF beavatkozásával oldjuk meg. Szerintem Görögországnak magának kell megoldani ezt a helyzetet. És ha mondjuk Kaliforniában alakult volna ilyen gond, akkor az USA nem fordult volna az IMF felé. Szerintem nekünk sem kéne. az nem megoldás, hogyha kizárólag az IMF felelőssége lenne a görög válság megoldása. Én jobb néven venném, hogyha az euró csoport, az euró övezet foglalkozna ezzel. Egyébként belátom, hogy lehet amellett érvelni, hogy az IMF beavatkozzon a helyzetbe, de ha ez megtörténik, akkor ez kizárólag euró, eurós szabályok elfogadása mellett elképzelhető. Egyébként az is elképzelhető, hogy kettős megközelítést alkalmazunk, ennek során az IMF is részben felelősséget vállal azért, hogy a görög válságot megoldjuk. Tehát az eurozóna szabályaival az euró övezet és az IMF együttesen lépnének fel. Tehát van egy ilyen lehetőség, ez az elkövetkező napokban egyébként kikristályosodik majd. Luling asszony kérdésére, vagy kérdéseire reagálnék. A tagállami garanciával nyújtott hitelek kérdését, témáját valóban felvetettem. Az eurozónában vannak olyan tagállamok, amelyek nem, szeret, nem látnának szívesen egy egész közösségre kiható megoldást. Ez nem feltétlenül ad okot örömre, de elképzelhető, hogy az eurozóna kormányai egymás közt megegyeznek, és így kétoldalú segély nyújtás következik be, tehát kétoldalú megállapodással adnak valamilyen formájú hitelt vagy segéd Görögországnak. Ez természetesen nem összeférhető a másik megoldással, nem összeegyeztethető a másik megoldással, de szerintem Görögország önállóan is meg tudja oldani a problémát. Az elnök hangsúlyozza, hogy még kilencen szeretnének kérdést feltenni. Tehát mindenképpen könnyíteni a helyzetet, hogy a Görögország egyedül is megoldaná, megbirkozna a helyzetet. Lagarde asszony krit, kritikáját említette a képviselő, de ez nem feltétlenül kapcsolódik szorosan Görögországhoz. Szerintem ez egy másik probléma, faktort vesz fel, vet fel, ez pedig nem más, mint az euró zónán belüli egységesség kérdése. Jelenleg ez azt mondanám, hogy nem sürgős kérdés, hiszen először is a görög problémát kell megoldani. Ugye Németország alapvetően egy olyan ország, melynek gazdasága vagy gazdasági növekedése azon mm, alapul, hogy exportál más országokba, és ez egyfajta egyenlőtlenséget szül Németország, illetve a többi tagállamok között. Vannak olyan eurozónás tagállamok, amelyeknél, amelyek egyre, verseny, egyre kevesbé versenyképesek, Nos, azon problémák, amelyekre rámutatott Németország, elég súlyosak, és ezt majd tárgyalni is fogjuk a jövőben. Egyébként egyetértek önnel abban, hogy vannak Görögországnál nagyobb országok, melyek nem tartották tiszteletben a stabilitási és növekedési paktum szabályait, ezeket megsértették, és nem léptük fel ellenünk. Ez valóban így van, de akkoriban, 2003-ban máshogy szemléltük ezeket az úgynevezett szabálysértéseket, hiszen a drasztikus költségvetési megszorításokról másként gondolkodtuk, nem tudtuk, hogy ennek milyen hatása lenne, vagy ezeknek milyen hatása lenne a szomszédos országokra. Nyugdíjrendszer reformja, ez valóban egy rendkívül komoly gond, előbb-utóbb foglalkozni kell ezzel. Az európai lakosság előrekszik, és valószínűleg a elkövetkezendő években a nyugdíjrendszer meginog. Hogyha nem reformáljuk meg valahogyan ez, erre, ennek a finanszírozását, akkor össze is omlik. Nagyon fontos az is, hogy hiteles legyen a nyugdíj finanszírozó rendszer. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon dől el, hogy mennyire életképesek a pénzpolitikai intézkedéseink. És azon fiatalok, azon fiatalok számára kell egyfajta modellt mutatni, akik jelenleg döntik el, hogy milyen módon finanszírozzák majd nyugdíjokat. Elnök? Nagy gondunk van, mert hogy kilencen jelentkeztek, mindenkinek 45 másodperc jut, és félbe is szakítom, mert különben nem lesz idő a válaszokra és akkor ahol is tartunk, 25-kor mindenképp megadom a szót Juncker úrnak, akárhol is tartunk. Következők vannak a listám. Dati, Roddy Kratzer, Robert Goebbels, Philippe Lambert, Annie Podimata, Pavanche Beres, Marian Tyson and Ramon Tremosa. So 45 seconds. 45 perc fejenként. Wolf Klintz. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy a válság megtanított bennünket arra, hogy a belső piacot ki kell teljesíteni ott, ahol még nem teljes körű. Ez a fiskális, gazdasági és egyéb politikák, a munkapolitika, munkaerőpolitika egyesítését is jelenti. Több euróra van szükség, a tagállamok meg úgy tűnik, hogy kevesebb Európát akarnak. Hogyan lehet áthidalni ezt az ellentmondást ön szerint? Thank you, uh, Mrs. Köszönöm. Tati? Tati asszony? Madame la Présidente. Euh, la crise que traverse la Grèce aujourd'hui nous oblige, comme c'est le débat. Köszönöm, euh, elnök asszony. Az a válság, amivel Görögország most euh, küzdik, arra kényszerít bennünket, hogy koordinált európai gazdaságpolitikát alakítsunk ki. Ez a legfontosabb dolog. A múlt héten ön arról beszélt, hogy hogyan lehetne a Görögországot megsegíteni az európai zónán belül. Ugye egy hajóban evezünk, de ez mégsem mentesíti Görögországot az alól, hogy nagyon szigorúan betartsa takarékossági tervét. Ön említette a lehetséges megoldásokat, bilaterális segítségnyújtás plusz esetleg IMF. De az Eurogroup találkozó fényében mit tud mondani arról, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük, van-e valami fajta menetrend arra, hogy hogyan segítsük meg Görögországot. Nagyon sajnálom, már befejeztem éppen. Jó, jó. Szeretném, ha reagálna arra, amit Merkel asszony mondott az Eurogroup határozatára, és azt... Elnök, elnézést, meg kell vannom a szót így nem megy. Így nem megy, hogy több kérdést tesznek fel. Hogyha még egyszer valaki megpróbál többszörös kérdést feltenni, elvágom, és semmit se kérdezhet. Kráca asszonyja a következő szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Juncker úr! Beszéljünk Görögországról. A görög miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nem kéri az Eurogroup segítségét, ezt most ön is elismételte. Görögország azt szeretné, hogyha világosan működnének a belső piaci szabályok, illetve hogyha tudnánk, hogy azt szeretné, hogyha esetleg kölcsönt vesz fel, annak az milyen piaci körülmények között lenne érvényes. Görögország programja illetve a közösségi segély hogyan létezhet egyszerre? Ön szerint hogyan nézne ki ez a közösségi segélynyújtás vagy kölcsön? Hogyan elképzelhető ez? Hogyan oldhatnál meg ez a görög problémát? Robert. Toute zone euh, monétaire, les différentes entités qui la composent. Minden euh, euh, pénzügyi zónában aszimmetrikus viszonyban vannak a zóna szereplői egymással. Vannak, akiknek többletük van, van, akinek deficitje van. Ugyanez van egyébként Amerikában is. Vannak olyan tagállamai Amerikának, amelyek eh, jobban eh, élnek, és vannak mások, amelyek kevésbé. Kaliforniának egyébként az adóssága, ha összehasonlítjuk, magasabb, mint Görögországé abszolút mértékben. Az Egyesült Államoknak pedig sokkal magasabb az adóssága, mint Európának, és ezt az adósságot a kínaiak eh, fizetik. Márpedig a kínaiak Európának Európán belül, azok németek. E, hadd tartsam, vagy hadd fogjam akkor rövidre, elnök asszony. Van tehát egy e, olyan pénzügyi uniónk, amelynek nincsen gazdasági irányítottsága, nincsen komoly közös költségvetése, e, közös piacra van szükség az eurókötvényekben, hogy mindenkit tudjunk finanszírozni. Köszönjük, Filip. Monsieur Juncker, moyen, euh, bienvenue à Bruxelles. Uh, J'ai une question. Juncker úr, Üdvözlöm Önt Brüsszelben. Egy kérdésem lenne. Persze előbb-utóbb meg kell oldani a tagállamok költségvetési problémáit. Szerintem nem dogmatikus megoldásra lenne szükség, hanem fenntarthatósága. Ön szerint mennyi ideig fenntartható ez a fajta működés? Nem csak a kiadásokat, hanem a bevételeket is figyelembe kell venni. Talán a konvergencia felé kéne haladni. Podnimata asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, elnök úr. Nagyon világosan fogalmazott a válaszai során, amikor is egy európai támogatási eszközről esett szó Görögország kapcsán. Nagyon jól lenne tudni ugyanakkor, ha szükség lesz ilyen eszközre, pontosan miben áll majd annak működése. Az Európai Tanács február 11-én szólt erről, Görögország aztán március 5-én jelezte a problémáját, és világossá vált az is, hogy további lehetőség nincsen. Tehát a honlap után nem lesz megegyezés az Európai Tanácsban, akkor Görögország más megoldást kell keresen Európán kívül kell, hogy hiteleket felvegyem valamiképpen. Ennek azonban az eurózónára negatív hatása volna. Ön hogy látja ezt? madame la présidente une observation moi je suis assez choquée que le dernier conseil. én eh, akkor eh, hadd mondjam meg, hogy döbben, megdöbbentett engem az utolsó ECOFIN tanács, mert hogy ott eh, olyan intézkedéseket fogadtak el, amelyek a nem hagyományos intézkedéseket felfüggesztik a munkaerőpiacon, anélkül, hogy konzultáltak volna az illetékes miniszterekkel. Görögországban már októberben tudtuk, 2008. októberében tudtuk, hogy ilyesmi megtörténhet, sokkal jobb lett volna, hogyha a 122-es cikk értelmében járunk el, amely mindenkit megnyugtatott volna, és amely a jelenlegi helyzetre is egy jobb eh, választ eh, készített volna elő. Eh, a stabilitási paktumot természetesen lehet még represszívebbé tenni, de azért vizsgáljuk már meg azt is, hogy az elmúlt tíz évben miként ástuk alá az egyes tagállamok között a versenyképességet. Egy együttműködő eszközre, nem pedig represszívebb eszközre van szükség. Thank you, Madam Chair. Ramon. Képviselő. Tavaly, múlt héten a spanyol bank a új számokat adott ki. 450 millió euró, amely 45%-a a, a GDP-nek, az az összeg, amely az ingatlan piacra vonatkozóan kimondott. Ennek legalább 30%-a olyan hitel kihelyezés, amelyet sosem lehet újra beszedni. Vajon Spanyolország lesz a következő euró probléma? Ezek az ingatlan, beszedhetetlen ingatlan hitelekre vonatkozó számok voltak. Old Mr. Trichet outside for a few minutes. Trichet urat megvárakozhatjuk még egy picit, amíg Juncker úr válaszol. Akkor kicsit tovább kell majd várjon még néhány perc. Engedjék csak be. Jöjjön mert nyugodtam. Nem tudok minden kérdésre kimerítően válaszolni. Remélhetőleg azért, mert egyébként szerintem egy részükre már korábban válaszoltam, tehát akkor tényleg csak azokat, amik most kimaradtak, amik eddig kimaradtak. Továbbra is Görögországnál maradva. Mert eh, a kérdések egy jó része arra utalt, amit már elmondtam. Tehát akkor hadd foglaljam össze. Görögországnak eh, egy olyan költségvetési politikát kell folytatnia, amelynek segítségével saját maga eh, téríti jobb egészségre a saját államháztartását. Eh, Görögországban nagyon hiteles intézkedéseket fogadott el a parlament, amelyek egyértelműen mutatják, hogy Görögország javítani akar a helyzetén. Hogyha a Görögország ellen folytatódik a pénzügypiaci spekuláció, annak ellenére, hogy Görögország mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a helyzetét, az eurozónának készen kell állnia arra, hogy beavatkozzon és segítsen Görögországnak egy olyan eszköz révén, amelyről minden részletet nem oszthatok meg most önökkel, de amely addigra igenis készen lesz, ha erre szükség lesz. Negyedik dolog, az eurózónából a kiutasítás ötlete, tehát hogy bármelyik országot kiutasítsuk, az nem észszerű. Senki egyébként nem is javasolta azt, hogy Görögországot zárjuk ki az EU-zónából, az eurózónából. és amennyiben itt konkrét utalás egyáltalán ilyesmire történt, akkor az nem Görögországra vonatkozott konkrétan, hanem arra, hogy az elkövetkezendő években az eurozóna esetleg egy ilyen lehetőséget fontoljon meg. Azt gondolom, hogy az amerikai Egyesült Államokkal való párhuzam csak részben áll meg. Az Egyesült Államok egy centralizált állam, amely minden eszközzel rendelkezik, amelyel a centralizált államok rendelkeznek. Miközben az eurozónának és Európának nincsenek meg azok az eszközei, amelyekkel egy központi kormány egyébként rendelkezik. Nekünk van ugyan stabilitási és növekedési paktumunk, de ennél jobb nincs, tehát ez az, ami a kormányzati tettek helyett kell, hogy megálljon. Emellett természetesen egyfajta minimális harmonizációra szükség van, ami az adóalapot illeti. Az áfával és eh, a jövedéki adóval kapcsolatban ezt már 90-es évek elején megléptük. Más adózási területeken is erre szükség van. Anélkül természetesen, hogy eh, a versenyképességet eh, aláásnánk az egyes tagállamok között. Robert, én már három éve beszéltem arról, hogy eurókötvényeket kéne kibocsátani, de ebből semmi nem lett. Természetesen el lehetne, el lehetne gondolkozni azon, hogy mennyire jó ötlet lett volna ez, de nem történt meg. Most pedig gyakorlatilag ugye a lyukakat fotózgatjuk, mert egy európai pénzügyi alap létrehozásáról fogunk, vagy beszélünk állandóan. Én egyébként ezt támogatom, nem mennék bele a részletekbe, hogy most ehhez szerződésmódosítás szükséges, vagy pedig a jelenlegi keretek között ez lehetséges. Nem hiszem, hogy ennek a vitának ma lenne itt az ideje. De mindenképpen szükség van egy olyan eszközre, legközelebb, amelyet felhasználhatunk, anélkül, hogy ilyen drámai napokat kelljen átélnünk, és eh, ilyen nagyon komoly elvi kérdések merüljenek fel, mint amelyek a jelenlegi válság során felmerültek. És természetesen ki kell építenünk, be kell fejeznünk a kiépítését az egységes piacnak, a belső piacnak, ezzel az egész felépítmény koherensebbé és erősebbé válik. Én mindig úgy gondoltam, hogy a szerződés 122. cikke egyébként nem a megfelelő jogalapja annak, hogy Görögországgal kapcsolatban eljárjunk. Dati asszonynak pedig azt mondom, hogy értem az érvelését, a logikáját, nevezetesen, hogy Görögország legyen felelős azért, hogy rendbehozza a saját háztart, államháztartását. Igen, ezzel teljesen egyetértek, de azt gondolom, hogy ha Görögországnak szüksége van pénzügyi segítségre a többi tagállamok részéről, akkor ez a pénzügyi segítség legyen, álljon rendelkezésre. És arra a kérdésre vagy felvetésre, hogy ki lehet -e zárni egy korsz, egy országot az eurozónából. Először is már elmondtam, hogy én ezt ellenzem. Másrészt pedig, hogyha mégis megalkotunk egy ilyen mechanizmust, amelyel kizárhatjuk egyes tagállamainkat, illetve egy tagállamot, akkor egy olyan mechanizmusra is szükség van, hogy egy ország önként elhagyhassa az eurozónát. Tehát két oldalú dolog ez azt gondolom, eh, hogy egy ilyen, zó, egy ilyen rendelkezés pedig, amely egyrészt lehetővé teszi a kizárást, másrészt pedig azt, hogy önként elhagyják az eurozónát, ez sajnálatos módon az stabilitását az eurozónának szerintem aláásná. És egyébként is eh, mindig eh, tiszteletben kell tartanunk a központi banknak a függetlenségét. Igen, köszönöm, elnézést kérek, hogy ilyen lehetetlen helyzetbe hoztuk, hogy ennyi kérdést ilyen rövid idő alatt kellett megválaszolnia. Azt gondolom, hogy Eh, a követke, úgy tudom, hogy a következő eh, eszmecserénk az október 4-én lesz önnel, ugye 2010. október 4-én. Köszönjük, hogy eljött. There'll be a short interlude for... Kis tartunk, 3-4 perces, aztán folytatjuk. Okay, everybody, if you could... Uh... Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Nagyon nehéz dolgunk van, hogyha ilyen magas rangú vendégek egymás után érkeznek ülésünkre. Most tehát a, az Európai Központi Bank elnökét, mindannyiunk által jól ismert elnökét üdvözöljük, aki rakra részt vesz velünk párbeszéden monetáris témákban, bizonyal felmerül itt is majd Görögország ügye a, és a folyó, folyamatban levő vizsgálat ügye, mely arra hivatott, hogy feltárja azokat a problémákat, kérdéseket, melyek a görög helyzet kapcsolatosak. Szokás szerint 15 perc körüli hosszban tart beszédet Trisé úr, ezt követi majd a kérdések, válaszok ideje, a megszokott formátumban, itt van a kérdésfeltevők is talán már előttem. Tapaszt, az elő, tanulva az előző tapasztalatokból, kérem, hogy ne tegyenek fel hosszú, összetett, bonyolult, több darabból álló kérdéseket. Mert akkor a többieknek nem marad idő, és aztán Trisi úrnak sem nagyon, hogy válaszolni tudjon érdemben ezekre. Köszönöm, hogy eljött Trisi úr, üdvözlőjük szakbizottságunk körében, átadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok. Öröm számomra, hogy itt lehetek önök között az első 2010-es meghallgatás körében. Az elmúlt hónapok során, december 2009 óta, mióta utára találkoztunk, az Eurozóna gazdasága lábra állni látszik, vannak olyan kérdések, amelyek egyes országokhoz, illetve pénzügyi piaci feleményekhez kapcsolódnak, még további intenzív vitát indítottak az eurozónáról és annak működéséről. Nagyon időszerűek tehát ezek a viták. Látható az is, hogy milyen nagy kihívások adódtak a pénzügyi válságból az európai gazdaságok, gazdaság politika számára. Az is látható, hogy valóban mennyire fontos, hogy a gazdaságpolitika és a devizipolitika felelős módon alakuljon. A közös valuta stabilitása mindannyiunk felelőssége. Ma látható tehát, hogy a hagyomány szerint azzal kezdem, hogy a gazdasági helyzetről adok egy értékelést, különös tekintettel a nem hagyományos beavatkozási eszközök visszavonásának folyamatára. Erről szeretnék különösen beszélni. Aztán a költségvetési politikáról és az hiányokra szeretnék beszélni. Az elmúlt decemberi meghallgatásom óta a gazdasági pénzügyi helyzet javult, bár meglehetősen szerény mértékben. Gazdasági tevékenység bestések szerint 0,1%-kal nőtt a harmadik negyedévről negyedik negyedévig számolva tavaly. Úgy tűnik tehát, hogy egy szerény talpraállás lesz várható a következő évben. Ez az LKB előrejelzéséből adódó adat. Ezt megerősítik más felmérések is, miszerint kb. 1%-os növekedési rátával számolhatunk 2010 során, és ez valamivel gyorsulni fog 2011-ben. A bank kormányzó tanácsának értékelése szerint kiegyensúlyozott tűnnek a kockázatok, ám ahogy már tavaly is jeleztük, a talpraállás a régiók és országok között, valamint egyes időszakok között nem lesz kiegyensúlyozott, és elég nagy a kockázat továbbra is. Ami az árszínvonal növekedését illeti, viszonylag alacsony inflációval számolunk, és az inflációs nyomás is alacsonynak érzékelhető a jelenlegi hónapokban. 2010. februárjában 0,9% volt az infláció. A várakozások és az árra vonatkozóan az árstabilitás és a kockázat kiegyensúlyozottnak várható. Konkrétabban az infláció 1% körül várható rövid távon, és középtávon is ö, alacsony lesz. A monetáris elemzésünk szerint az alacsony inflációs nyomás rövid, ö, középtávon is fennmarad. Ez a hitelállomány ö, alacsony szintű expanzióval együtt. A vállalatnak adott hitelek, hitelezés továbbra is gyenge marad, még jó ideig, míg a háztartások által felvett hitelek mennyisége pozitív módon alakul, növekedni fog. Ezek a fejlemények az elmúlt üzleti ciklus szabályszerűségei szerint alakultak. Továbbra is figyelemmel kísérjük igen közelről a, a hitelállomány növekedését. Nem látható hitelszűke az eurozóna egészében, ám, mint mondottam, országról országra változik a helyzet, és ágazatról ágazatra is, meg a vállalatok méretétől függően is az, hogy alacsony mértékben növekszik a hitelkihelyezés, az jó részt a 2009-es válság recesszió eddig példátlan mértékéből adódik. A mutatók szerint az inflációs várakozások továbbra is megfelelnek a 2% közeli, de az alatti értékre vonatkozó várakozásoknak középtávon. A bank kormányzó tanácsa a kamatlábakat ezért változatlanul hagyja ebben a hónapban, mert hogy ezt megfelelőnek ítéli a bank vezetősége. Az a, meg, az a monetáris impulzus, amely a tavalyi kamatláb csökkentésből adódott, kiterjedt a piaci kamatlábakra is, ezt átadták a bankok a vállalatoknak, illetve a háztartások által felvett hitelekben is, megjelent ez a csökkentett kamatláb, és ez egybeesve a nem standard, nem szokásos intézkedésekkel, amelyet az EKB kifejtett, pozitív hatásokat mutatott. Ezek az intézkedések azt jelentették, hogy likviditást helyeztünk ki a bankoknak egy éves futamidővel biztosíték, illetve fedezet ellenében. Ezáltal eltövétettük a bankok számára, hogy kedvezőbb hiteleket tudjanak kibocsátani, stabilizáltuk ezzel a pénzügypiacokat, és általában a kamatlábak csökkentését értük el. A gazdasági és pénzügyi értékelés alapján a kormányzatanács tanács e hónap elején úgy döntött, hogy tovább folytatja ezen különleges intézkedések némelyik, némelyikének kivezetését. Nem akarjuk tudni, hogy hozzászokjanak a függőséghez a gazdaságok. A bankok tehát át kell vegyék ezeket a terheket, a megfelelő ösztönzőket. A 12 hónapos operatív eszközöket már kivontuk a forgalomból, és a 6 hónapos operatív műveletek lesznek az utolsó ilyen eszközeink. Ezen túl a változó kamatú tendereket is, a szokásos három, hónapú, három hónapos operatív eszközöket folytatjuk áprilistól. Ugyanakkor a bankrendszer a központi banki refinanszírozás eszközére támaszkodhat, egy hetes és egy hónapos futamidejű eszközök formájában, addig, amíg erre szükség lesz. Ez év közé, október közepéig tervezzük ezek fenntartását. Ezért fontos, hogy az eurózónában a gazdaságok továbbra is hitelekhez juthassanak. Hadd beszéljek most hosszabb távú monetáris politikai kérdésekről is, amelyek bizonyal érdeklődésre tartanak számot. Például a monetáris politika és az értékpapír árak közötti összefüggésről. A pénzügyi válság újraindította azt a régi vitát, amely arról szól, hogy milyen kapcsolatban áll a monetáris politika és az értékpapír buborék, árbuborékok kialakulása. Ez a vita egy nagyon világos kérdésre alakul. Vajon a monetáris politikának célja-e, hogy megakadályozza az értékpapír buborék, árbuborékok kialakítását? Egyszerű válasz nincs erre, ám az LKB pénzügyi stratégia, monetáris stratégiája igyekszik orvosolni, illetve válaszokat adni azokat a kihívásokat, amelyek a fenntarthatatlan értékpapír ár növekedéséből adódnak. Az a feladatunk, hogy fenntartsuk hosszú távon az árstabilitást, és a hosszú távú fenntarthatatlan, nem fenntartható pénzügyi trendeket és nem tipikus kilengéseket a pénzügyi piacokon kiküszöböljük, hiszen ezek ö, hosszú távon az árstabilitás kárára lehetnek. Szoros kapcsolat áll fenn az értékpapír és hitelpiacok stabilitása és a monetáris fejlemények között. A feladatunk az, hogy felfedjük az ilyen egyensúlyhiányokat korai szakaszban, és választ adjunk ezekre hosszú távon is, kiküszöbölve az árstabilitás kockázatait, előre tekintve, és így járuljunk hozzá a pénzügyi stabilitáshoz. A monetáris elemzésünk, mely a pénzkihelyezések, a hitelek figyelembe kíséréséből adódik, pontosan ezzel a célral működik. A stratégiai keretet kínál, amely implicit módon a szél ellen való ö, akciókat jelenti, amikor a hitelek és a, a, a értékpapírárak excesszív módon megnövekednek. Az LKB megfelelő tapasztalattal bír a monetáris és hitel helyzet alakulásának monitoringjában és a kockázat felmérésében. Ez egy hatalmas jelentőségű előny és eszköz volt, a pénzügyi válság kezelésében megmutatkozott ez. Ha beszéljek most néhány szót az államháztartási politikáról, költségvetési politikáról. A válság során megfellazultak az erre vonatkozó korlátok, és ez egyes eurozóna országokban a meglehetősen jelentős hiányokat okoztak a költségvetésben. Míg a legtöbb ország túllépett a 3%-os referencia hiány értékem, ezen körülmények között a stabilitás és növekedési paktum, melynek célja az volt eredetileg, hogy a fenntartható államháztartási pozícióját biztosítsa egy-egy országnak, szigorúan alkalmazandó marad továbbra is. Az LKB felhívja a kormányokat, hogy teljesítsék vállalásaikat, és tartsák be a paktum rendelkezéseit. A nemzeti szakpolitikák fő prioritása ez kell legyen a gazdasági újjáépítés keretében, és az, hogy 300, GDP 300 a alá vigyék a hiányt, ahogy az ECOFIN jelenlegi ajánlása is felhívnak arra. A stabilitási program frissítés alapján a kormányok úgy tűnik ez évben jó úton haladnak ennek érdekében, nem további intézkedésekre bizonyal szükség lesz az elkövetkező években, hogy korrigáljuk a túlzott hiányokat a megfelelő időhatárok közep, között. Ami a fiskális kiigazítási eszközök összetételét illeti, örülünk annak, hogy a kiadási oldalra koncentrálnak a kormányok mert a közszektor kiadásai jelentősen növekedtek a válság során, és a kiadásra alakuló, kiadások csökkentésre alapuló konszolidáció a leghatékonyabb eszköz ennek kezelésére. A kormányok feladata tehát ez olyan költségvetési keretek megerősítésével, amelyek kiadásokat csökkentik, strukturális szerkezetváltási reformokat vezetnek be. En összefüggésben üdvözlöm az Európai Bizottság kezdeményezését, miszerint az Európa 2020-as stratégiában erősebb szerepet szánnak, az Európon szeren belül is a több országot lefedő felügyeleti rendszernek. A paktumra vonatkozó megfigyelési rendszer is továbbra fenn kell maradjon, és a paktumnak is, meg a szerződéseknek is a fő céljait tartanunk kell. A jelenlegi válság során expanzív módon növekedett a, növekedett a közkiadások, ezekkel foglalkozni kell. Bízom abban, hogy az európai államháztartási politika csinálók sikerrel járnak abban, hogy fenntarthatóvá teszik ismét a, a, az államháztartásokat. Különösen szólnék itt az, az ír kormány erre vonatkozó intézkedéséről, illetve a görög kormány azon döntéséről, amely ez irányba tett, nagyon ígéretes lépéseknek tűnnek a konszolidáció folyamatát szolgálják. Hadd szóljak most néhány szót a hiány, egyensúly hiányokról. A pénzügyi válság fő oka az volt, hogy globális szinten megbillentek az egyensúlyok. Ez masszív, hatalmas tőkebeáramlásot okozott a hiányal rendelkező költségvetésű országok gazdaságába, és olyan pénzügyi eszközök kibocsátását, állampapírok papírok kibocsátását jelentette, amelyeknek az értékét alásta a válság azt mutatta a válságkialakítás, hogy nincs középtávú orientáció, a stabilitás és fenntartatóságot nem követik a makrogazdasági döntések és szakpolitikák. Különösen igaz a deficittel, az a hiányos országokra, meg a szuficites költségvetésű országokra. Az euró megléte hozzájárult ahhoz, hogy a válságkiatásai csökkenjenek, és az évek során hozzájárult a stabilizációhoz. A az eurozóna hozzájárult a globális hiányok csökkentéséhez, ám további korrekciókra van szükség, olyan strukturális hatásokról beszélek, amelyek hosszú távon egyensúlytalansághoz vezetnek. Az a kockázat, hogy a nem fenntartható globális ö, fejlemények újra elindulnak, nem zárható ki, ezekkel tehát foglalkozni kell, ehhez pedig szigorú szakpolitikai korrekciókra van szükség, különösen azon országokban, ahol, ahol hiányosak az, a, a költségvetés, meg ahol nagy szuficitet mutat. A G20-ak döntése szerint egy kölcsönös értékelési rendszert hoz létre a tagállamok makrogazdasági és struktúrális szakpolitikáit figyelembe véve, nagyon hasznos eszköz lehet. Ehhez pedig azt kell, hogy a tagállamok egymást is figyeljék, méghozzá ö, elbizakodottság nélkül és méltányos módon, és az érintett országok nek meglegyen az akarata és az operatív képessége arra is, hogy a belső szakpolitikákat megváltoztassák, ha erre szükség van. Ezek a szükséges feltételek ahhoz, hogy jobban működjön a globális gazdaság is. Az eurozóna a maga részéről pozitív módon járulhat hozzá ehhez a folyamathoz, középtávú orientációs, monetáris, államháztartási és makrogazdasági szakpolitikai eszközei révén. Hadd szóljak ismét arról, hogy a makrogazdasági egyensúlyhiányok nem csak globális szinten mutatkoznak meg, hanem az eurózónán belül is érzékelhetőek ezek. Ez kihívást jelent számunkra. Ha nem elég a, a korrekció az egyes tagállamokban, akkor továbbra is fennmaradnak ezek az egyensúlyi hiányok. Ezért szükséges az, hogy a tagállamok költségverseny képességi mutatóikat összeegyezhetővé tegyék, a strukturális reformok tovább folytassanak, folyanak, az államháztartásokat konszolidálják, és ez hozzájáruljon a monetáris unió erejéhez. Ennek révén tudnak az eurózónak gazdaságai élni teljes mértékben azon makrogazdasági előnyökből, amelyeket az Európai Monetáris Unió kínál számukra. Uh, thank you very much. Um, as... Köszönöm szépen. A szokásoknak megfelelően kérdéseket tehetnek fel a képviselőket másfél percben, utána pedig a választ hallgatjuk meg három és fél percben. Jean-Paul Gauzé teszi fel az első kérdést. Tessék, Jean-Paul! Köszönöm szépen, elnök asszony! Megköszönöm elnök úrnak előadását. Ahogy azt korábban Juncker úrnak már elmondtam, önnek is elmondom, hogy az európai polgárok nem értik, mi folyik itt, az euró az euró imidzsét, az Európai Központi Bank imidzsét, szerepét nem értik, nem értik, hogy Görögországgal kapcsolatban most szolidaritásról beszélhetünk, avagy veszekedünk, viaskodunk az euró övezetben a különböző kérdésekről. Nagyon nagyra értékelem az ön által elmondottakat, de az, a kérd az lenne a kérdésem, hogy Vajon Görögország esetében elfogadható az, hogy segít, nyújtsunk neki, illetve más országok esetében? Ön szerint szükséges-e, vagy nem? Illetve kérdésem az is, hogy a stabilitás és növekedési paktum megelőző intézkedéseit meg kell -e erősíteni. Úgy tűnik, hogy kicsit elkéstünk most az intézkedésekkel. Válasz? Megköszönöm a kérdést. Próbálok röviden reagálni. Az Európai Központi Bank mindig is komolyan odafigyelt a költségvetési bölcsességre, a költségvetési fegyelemre. 2004-2005-ben több tagállam is szerette, szerette volna a, a, a stabilitás és növekedési paktumot meg nem történtét tenni. Több olyan tagállam is volt, amely szerint a növekedési paktum hatáját csökkenteni kéne. De kiálltunk annak idején a stabilitási paktum mellett. A gazdaság és a monetáris unióban mi a monetáris részt képviseljük, a költségvetési bölcsességet, felügyeletet, és nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk. Nos, nehéz időkben mindig is hangsúlyoztuk azt, hogyha a költségvetési fegyelemre, bölcsességre nem figyelünk oda, akkor az a jövőben még súlyosabb nehézségekhez vezethet. Jelenleg is azt mondhatom azt, e, és azt kell elmondanom, hogy ha a stabilitási és növekedési paktumot, paktumot reformáltuk annak idején, pontosan azért, hogy a megelőző intézkedések nagyobb hangsúlyt kapjanak, és ezeket az intézkedéseket most nagyon komolyan kéne venni. a szóbeli fegyelem rendkívül fontos, és ugye tudjuk, hogy rendkívül sok nyilatkozat hangzik el a jelenlegi válsággal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha először az európai intézmények kicsit gondolkodnának, és utána fejeznék ki véleményüket. Az állam és kormányfők legutóbbi csúcs találkozóján véleményem szerint egészen világos álláspont kristályosodott ki, az összes résztvevő egyetértett, illetve új döntések is születtek, a görög kormány új határozatokat, döntéseket hozott, még pedig nagyon nehéz helyzetben. A harmadik kérdése a támogatás, vagy a kölcsön, vagy a segélynyújtás feltételeire, feltételeire vonatkozott. Véleményem szerint a következő feltételeknek kell érvényesülni. Ne keverjük össze egy összeg átutalását egy feltételek nélküli kölcsönnel. Csak olyan kölcsönről beszélhetünk, amelynek nincsen támogatás jellege, tehát nem szabad a kölcsönöket összekeverni olyan más kölcsönszerű vagy támogatásszerű segélyekkel, amelyek nincsenek feltételekhez kötve. Rendkívül fontos az is, hogy a stabilitási és növekedési paktum normális menetétől függetlenül egyéb feltételeket is alkalmazni kell ilyen esetben. A, kor, a görög kormány által tett lépések, amelyek, hogy saját magamat idézem, nagyon bátor lépések voltak, és amely a Európai Központi Bank számára nagyon is meggyőzőek voltak. Nos, pontosan ilyen típusú lépéseket kértek számon az euróvezet állam és kormányfői Görögországon. Van itt még egy nagyon fontos elem, a kölcsön vagy a segényújtás természetével kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a szobaforgó ország bajban van, tehát közvetlen gondjai vannak, különleges helyzetben van tehát az ország, és ez az eurozóna egészét bajba sodorhatja. Egyébként ez is olvasható az állam és kormányfők nyilatkozatában. Ezen feltételek mentén lehet tehát ezt a fajta segélynyújtást vagy segítséget foganatosítani. Nagyon éles feltételek szabhatok tehát ehhez, és rendkívül fontos eh, eleme ennek az, hogy stabilizáljuk a teljes eurozónát. Elnézést kérek, hogy túlságosan hosszan válaszoltam. Úgy, nem tudom, hogy kevésbé érdekes kérdések feltétele sarkolja, amely a képviselőtársaimat, vagy sem. Wortmann Kólaszony a szó. Itt van? Eh, dank u wel, voorzitter, en hartelijk dank. Eh, eh. Köszönöm szépen, és köszönet illeti persze Trisi elnök urat is, hogy eljött körünkbe. A kérdésem során arra utalnék, miszerint mi lehet a preventív oldala a stabilitás és növekedési paktumnak. Tehát ön azt mondotta, hogy a preventív oldalát kell erősíteni a paktumnak, hogy pontosítsak, és ezt szigorúan be kell tartani. Ez persze magától nem megy, ezt mutatja a történelem is. Franciaország, Németország még viszonylag bőséges években, jó időkben azt mondták, hogy nekik túlzottan szűk ez a korlátozás, és ennek most amikor az európai bankok is tekintve azt a gyenge kompromisszumot, amely az ECOFIN tanácsban született, ilyen gyorsan a válság után ismét a nemzeti érdekeket igyekeznek erősíteni a kormányok részéről. No, és ennek fényében a preventív old erősítése konkrétan mit jelentene, és meddig mehetünk el ebben? Akár odáig is? Hogy akár a versenypolitikában is, is beleszólunk tehát ezt persze nem lehet a tagállamoktól függetlenül megtenni, vagy van-e más felvetése ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet tehát a stabilitási paktum preventív oldalát megerősíteni? Thank you very much for your uh, question. Köszönöm szépen a kérdést. Hadd hangsúlyozzam, hogy abszolút igaza van abban, hogy bizonyos pillanatban még az olyan államok is, amelyek korábban nem tették, újra fogalmaznák a paktumot. 2005. januárjában például felmerült a kérdés, hogy a fiskális politika jó-e, és vajon a növekedés szolgálják-e a, csak a, a 3%-os hiány betartására való törekvések. Sok nem adekvát eszközök ezek. A leg, értelmesebb kritérium egy egészséges szakpolitika volna, amely révén a foglalkoztatáspolitika bővülhetne. Ilyesmiket idézhetek, ami akkor hangzott el, még akkor, amikor hát, némi jó, jó indulatú hanyagság jellemzett bennünket. Azóta nagyon sokat gondolkoztunk mindezen. Szerintem a fő probléma a prevencióval az, hogy az eurózóna minden egyes tagállama, és akár a 27 EU-s tagállamról is beszélhetünk, hiszen ne felejtsük el, hogy a paktum a 27 tagállamra is vonatkozik, a különbség az csak az, hogy az eurozónában szankciók is alkalmazhatók, amennyiben nem tartják be ezeket, ám elviekben a szabályok maguk mindenkire érvényesek. A fő gond szerintem az, hogy a tagállam társak nyomják egymást a, a morális nyomásgyakorlás révén afelé, az EU-n belül is, meg az eurózónán is, hogy rászorítsák a megfelelő viselkedésre egymást, illetve társukat, aki kitér. Ha bármikünk is befolyással lehet az eurózónára az egészére, akkor ennek a demonstráció itt van a szemünk előtt. Tehát minden egyes kormány felelősségére rá kell mutatni az eurozóna belül a partnerek révén, ré, részéről. Tehát az az elszántság, ami révén a morális gyakorlást gyakorolhatjuk, nagyon erős. És persze elképzelhető más eszközök alkalmazása is, ahogy ön is említette, más ágazatokban, más területeken. Például az állami támogatásokra vonatkozó mechanizmusok is ilyennek, tehát sokféle csatornán gondolkozhatunk, mely révén az üzenetek átadhatók, úgymond. A legfontosabb azonban szerintem az, hogy a felelősség magas színvonala és a, a politikai vállalás megvalósuljon a, a, a gazdasági stabilitás érdekében, a társak nyomása a legfontosabb e tekintetben. Elnök, köszönöm, Kratza asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr! Visszatérnék egy olyan témához, amiről már ön is beszélt, ez pedig az, hogy a különleges intézkedések hatáját szeretne csökkenteni a központi bank. Görögországra gondolok. Vajon elfogadná-e a kormányok intézkedéseit garanciaként a központi bank a szolidaritási segélynyújtásért cserébe, figyelembe véve a görög gazdaság specificitásait. Köszönöm. We accept as collateral the Greek government bonds on the basis of... Igen ilyen kötvényekre, tehát görög, görög kormány kötvényei természetesen elfogadnánk garanciálként szabályok szerint. Krácz asszony, azt próbáltam kérdezni, hogy a segély intézkedések, vagy a támogató intézkedések visszavonását hogyan képzeli el? Tudom, hogy most elfogadnák ezeket garanciaként, de hogyha már ilyen különleges támogató intézkedések nem lesznek hatályban, akkor hogyan fog mindez kinézni? Különleges elbánásban részesült majd Görögország? Egy ideig ugyan támogatni kell Görögországot, de fokozatosan megszűnik a támogatás, akkor mi lesz Görögországa? Válasz? Jelenleg azt mondhatnám a görög kormány intézkedéseiről, hogy reméljük, hogy ezeket a lehető legnagyobb elszántsággal fogják megvalósítani, végrehajtani. Ezek nagyon bátor és meggyőző lépések voltak. Ez a központi magban a kiinduló hipotézisünk. A megfigyelők, a piaci résztvevők és a pénzügyi intézmények intézmények előbb-utóbb kénytelenek lesznek beismerni, hogy ez igenis meggyőző. Azért ezzel a munkahipotézissel dolgozunk, hogy később, hogyha, amikor ezek a különleges intézkedések már e, nem lesznek érvényben, garanciára gondolok, akkor ne legyen gondja Görögországnak hiszen ez azt jelenteni, hogy ellenkező esetben ez azt jelenteni, hogy nem veszük elég komolyan Görögországot. Hogyha ez a munkahipotézis túlságosan optimistának bizonyul, akkor majd valamit lépünk, de szerintem ez a munkahipotézis kielégítő, és figyelembe véve a görög kormány intézkedéseit, a megfigyelők és a piacok előbb-utóbb rájönnek majd, hogy igenis hitelesek ezek az intézkedések. Elnök Údó következik. Három rövid kérdés, elnök úr. Említette a hitel ellátást az Európai Unión belül, az Eurózónán, tagállamokon belül való hitel kínálatot. Persze a hitelekre vonatkozó feltételek változnak, változnak az egyes tagállamokban, de de a, a spekuláció torzulásai láthatóak. Ön konkrétan a mostani helyzetben lát-e olyan szereplőket, vagy olyan termékeket, amelyek ilyen elfogadhatatlan ö, torzulásokhoz vezetnek, és akkor mit tehetünk ezzel, ezek ellen? Második kérdésem. Beszéltünk arról, hogy esetleg eurózón, az eurózónából ki lehet dobni egyes tagállamokat. Tehát ugyanakkor lehetne egy a la carte eurozónáról is szó, és akkor egyeseket ki lehet zárni, vagy más kiléphet, vagy beléphet. Én értelemben egy aki kommuniter fennáll, amely szabályozza, hogy hogyan lehet valaki ez eurozóna tagja, hogyan értik el ezt az aki kommunitártön jelen helyzetében. Beszélt azon egyensúly hiányokról, amelyek az eurozónán belül is fennállnak, meg az Európai Unión belül. Vannak tagállamok, amelyek nagy, ex, nagy termelékenységgel vagy exportfelesteggel bírnak, vagy mind a kettővel, ezek mit tegyenek az adott helyzetben annak érdekében, hogy gazdaságpolitikailag észszerű viselkedést tanúsítsanak az adott gazdasági helyzetben, az LKB értékelésében ezen országok számára mi a teendő? Thank you very, very much. Köszönöm nagyon szépen. Az első kérdés a spreadekre vonatkozik, ha jól értettem, a második az eurozónához való tartozás szabályairól, a harmadik pedig a feleslegekről és a nagy ter magas termelékenységű gazdaságok és, és versenyképesség ügyéről. Az első kérdésre vonatkozóan tartózkodnék attól, hogy vádoljak egyes piacokat, egyes eszközöket, CDS-t, ilyen termékeket. Egy konkrét megfigyelés alapján beszélhetünk arról, hogy van gond azzal, hogy sokkal láthatóbbá kell tegyük a piacokat, a pénzügyi intézeteket, a nem bank, szervezetként működőket és sokkal átláthatóbbá kell tenni, az összes pénzügyi szereplő intézmény átláthatóbbá kell tenni, és a pénzügyi eszközöket beleértve a, a származékos papírokat is átláthatóbbá kell tennünk. Ez a G20-as pénzügyi stabilitási tanács gondolatait is tükrözi, és nagyon sok tennivaló van itt, erről meg vagyok győződve. Mindezek mellett azért nem feltétlenül kell összekeverni a nagy képet, a nagy átfogó képet azaz a pénzügyi piacok globális reformját, vagy átalakítását, ahol sokat teendő, az egyes konkrét esetekkel. Bízom abban, hogy ha jelen pillanatban minden résztvevő felismerné világosan, hogy mi a teendő, például Görögország esetében, akkor a, a, a, a piaci spreadek jelentősen csökkennének azonnal bármilyen eszközzel is működne ez. De nem ez, hogy, hogy félváról venném ezt. Súlyos kérdés ez. Az, hogy ki lehet az eurozóna tagja? Az eurozóna nem alakárt alapon működik. Az eurozónába azért lépe valaki, hogy egy közös sorsban osztozzon. Ez igaz minden tagjára a zónának. Minden tagállam egy több oldalú konszenzus alapján lett tagja ennek. Az euró térségen belül is a közös sors, a közös jövő. Még egyszer, németül is a közös sorsban kell osztoznunk. Abszurdnak tartom azt a, fe, azt a hipotézist, mi szerint az eurozónából sem valami, kilépjen valami, Valaki jogi lehetőség sincs erre. Szerintem a jövőben sem kéne ezzel foglalkozni, mert ez nem esik egybe a lényegével, az eurozóna létokával sem. Amit erősteni kell, pontosan a felelősség szellemét és tudatát, felelősség, melyet habozás nélkül a társakra is nyomásgyakorlással élünk, hogyha a társ, az a másik tagállam nem követi a szabályokat. Ami pedig azon országokat illeti, amelyek relatív versenyképessége jó, az, a munkaerő ára alacsony, és jó, jó, jól áll a, a folyó fizetési mérleg egyensúlya, hát ezeket nyilván nem kell bírálni. Ha megnézzük, három-négy országról beszélünk az eurozónában, amelyek, amelyek szuficit, szuficittel folyó, a folyó fizetési mérleg szuficitjével rendelkeztek. Ezek általában az átlag alatti inflációt tartottak fenn, 0,95%-os volt az euró időszakának első 12 évében a színvonaluk, amely pontosan megegyezik az 1,95 a, 2% körüli értékkel. Ezt az árstabilitást mindenképpen hoztuk volna, ám ha egyes országok magasabb inflációval bírtak volna, akkor a monetáris politikánkat keményebben kellett volna ö, alakítani. Ezt pedig mindenkinek be kell látni. A keményebb monetáris politika lett volna szükség akkor, hogyha egyes tagállamok nem úgy viselkedtek volna, ahogy tették. Nem csak Németországra gondolok itt, hanem más bár kis számú országra. És ez igaz a folyófizetési mérleg feleslegére is. Ha nem lett volna ilyen szuficitjük, akkor hogyan finanszírozhattuk volna mások folyó deficitjét? Egyensúlyt tartunk, de nem, ez nem, nem azt jelenti, hogy az eurozóna egész egyetlen egyensúlyban van. És a globális egyensúlyhiányokhoz nem ke, ezeket nem tápláltuk az eurozóna részéről, mert egyesek szuficitje, mások deficitjét egyensúlyozta ki. Ugyanakkor ez nem ez egy állandó rendszerként működik, oszcillál minden tagállam a, az átlag körül, és ami a kevésbé jeles viselkedést illeti, vagy a kevésbé jelesebb viselkedő gazdaságok viselkedését illeti a, a relatív versenyképességüket igyekeznek javítani, kell javítaniuk, és azok, amelyek az, az átlag fölött vannak, nem fognak az örök kivalóságig segíteni, kisegíteni, mert hogy hosszú távú korlátokkal is számolni kell az eurózán belül. Ami az EKB-t illeti, az inflációs adatok alapján az, az euró első 12 évében az év végére 1,95%-ot fogunk hozni, ami egy kicsit jobb, mint a, az, a Bundesbank előző időszakának, vagy az előző 20 évi időszakának átlaga volt. Tehát egészében véve az árstabilitás megfelelő színvonalát tudjuk biztosítani, ami megfelel a benchmark mértéknek. Csak röviden. Tehát a válasz az, hogy arra sarkalná a többi tagállamot is, hogy szuficitre törekedjék. Nem. Azt mondanám, hogy hosszú távon minden állam, minden gazdaság, nemzetgazdaság, ha nem kapna elég figyelmet, mert ugye figyelmek lenni a demográfiai változásokra, vannak tagállamok, amelyek demográfiai mutatói nagyon gyengék, ott jogos a felesleg, míg a nagyon dinamikus demográfiai rendelkező államoknál más a helyzet. Tehát értékelni kell minden tényezőt, de egészében véve minden államnak ott kell valahol mozognia az átlag infláció, az átlag egyességre eső munkaerő ár színvonala körül, és aztán a demográfia és egyéb utatók alapján lehet persze némileg kicsit eltérni, ez megengedhető, ám az eurozóna egészére az egyensúly fenntartása a cél, és ez biztosítható. Ez pedig fontos egy, a, a nagy ipari modern gazdaságok számára. A, fontos, hogy az időt se infláljuk, úgyhogy szaladjunk tovább a kérdésekkel. Trissé úr, emlékszem, öt évvel ezelőtt ön megvédte a stabilitási és növekedési paktumot akkor, amikor egyesek azt mondták, hogy ezt ássuk alá, vagy gyengítsük. Nem emlékszem, hogy a bank tiltakozott volna akkor, amikor a bizottság javaslatát elfogadták, és úgy döntöttek, hogy nem auditálják a az államháztartási adatokat. Ami a felügyeletet illeti, ön elégedett-e abban az értelemben, hogyha megnézzük az IMF-et, akkor ott eh, szélesebb a párbeszéd. Ugye itt az EKB a nemzeti bankokhoz, illetve pénzügyminiszterekkel áll kapcsolatban, de miért nem áll szóba a független közgazdászokkal, ellenzéki pártokkal, mert több információ állna rendelkezésre több forrásból. Másik pedig az, az utolsó kérdésem pedig az, hogy e, egyetérte a túlzott költségvetési e, eljárás jelenlegi helyzetével. Először is e, hadd mondjam el, hogy minket megdöbbentett az a döntés, hogy nem általánosítják az auditot a rögtön azonnal ott helyben, a számokat nem auditálják, és én azt várom, vagy arra számítok, hogy e, ma meghozzuk azt a döntést, vagy minél hamarabb, hogy ezt e, megtegyük, mert a teljes átláthatóság ezen a területen, és e, az elmúlt évek játszadozásainak a kiküszöbölése az rendkívül fontos. Természetesen mi nyitottak vagyunk a párbeszédre. Párbeszédet folytatunk közgazdászokkal, aktívan részt veszünk kolokviumokon, és mi magunk is szervezünk ilyeneket a saját székházunkban. Teljesen nyitottak vagyunk, részt veszünk a makrogazdasági párbeszédben a szakszervezetekkel például, gyakorlatilag rendszeresen. Tehát innentől kezdve szerintem eh, jól végezzük a munkánkat. Természetesen eh, Természetesen mi függetlenek vagyunk, függetlenek például a népképviselőitől, ugyanakkor mégis elszámoltathatóak az emberek felé. Én nem látom azt, hogy nem magyarázzuk meg, hogy mit teszünk, nem válaszolunk a megkérdezett, feltett kérdésekre. Én ilyen problémát nem látok. Talán válaszoltam minden kérdésre, nem? És akkor most nem kapcsolták be újra a mikrofont. Az excess, a túlzott deficit eljárás jelenlegi helyzetével elégedette. Igen, hát látjuk, hogy mi a helyzet, és tudjuk, hogy mennyiben kell megerősíteni az eljárásokat, a stabilitási és növekedési paktum eljárásait. Egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, annak a közepibe, és nem akarom ugyan nagyon kritizálni az euró területet, az eurózónát, mert Európa egy rendkívül komplex intézményrendszer, a bizottság, a tanács, a parlament, stb és talán eh, hajlunk arra, hogy eh, túlságosan olyan dolgokra koncentráljunk, amelyek nem működnek jól. Természetesen működhetne jobban, sőt jobban is kéne működnie, de hogyha egy egységes gazdaságnak tekintjük az euró területet, mint ahogy egységes gazdaságnak tekintettem akkor, amikor azt mondtam, hogy a világgazdaság egyenletlenségeihez nem járult hozzá, mert kiegyenlítették egymást az eurozónán belüli különbségek. Konszolidáltuk a százalék körül konszolidálódott az államháztartási hiány. Sajnálatos módon vannak, akik ezt meghaladják, vannak, akik alatta vannak, de az átlag az 7 százalék. Mi az amerikai szint? Az amerikai az 10,5 százalék, tehát 3,5 százalékkal magasabb, mint az eurozónának a hiánya. Japán hol tart? Japán 10,5 százaléknál tart megint csak. 10,5 százalék 3,5%-kal több, mint az EU szint. E, és a, e, ez a másik két nagy gazdaság a G7-en belül, de hogyha az összes többit is megvizsgálnám, nagy gazdaságot, akkor azt látom, azt látnám, hogy a mi szintünket meghaladják az ő problémáik. Tehát, ezt csak azért mondtam, hogy lássák, hogy még hogyha rosszul is vannak végrehajtva a dolgok, és tényleg néhány dolog rosszul van végrehajtva, összességében az, hogy azért valamifajta fegyelem van, az hozzájárult ahhoz, hogy nem mi legyünk a legrosszabb helyzetbe, olyan helyzetbe, mint Japán vagy Amerika, ami az éves deficitet illeti. Szilvi, köszönöm elnök úr, és én magam is köszönöm azt, hogy a közös sorsot, mint kifejezést alkalmazta sok nyelven. Ugye ez az, amit mindannyian érzünk, de mégsem ez derül ki az európai újságokból, ha olvassa az ember. Ugyanis sokan úgy tűnik elfelejtették, hogy miről is szól ez, a költ, ez az egységes valuta. Éppen ezért én egy filozófiai jellegű kérdést tennék fel. Ön beszél a közös sorsunkról. Elége a közös szabályok, illetve a társak közti nyomásgyakorlás ahhoz, hogy ez működjön. Nem elég ugyanis az, hogy szabályok legyenek, mint amilyeneket az Úr Jézus kinyilatkoztatott a hegyi beszédben, hanem eh, mi a, mi a, mi a, mi a realitás, mi, mi, az, mi a realitás annak, és eh, eh, hogy, hogy mindannyian túléljük. Egyébként van a peer pressure francia kifejezés, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy egyébként is anglonorman kifejezés a peer pressure-nek mindkét szava, illetve eleme, vagy régi francia szavak. Egyébként egyetértek önnel, hogy amit én az EKB nevében mondtam, hogy itt egy közös sorsunk van, egy közös felelősségünk, és Noha most a legsúlyosabb válságot éljük át a második világháború óta, amely egyébként akár az első világháború óta is a legsúlyosabb válságnak minősülne, ha csak nem hozott volna, akkor ha nem hozott volna nagyon komoly döntéseket a, például az Európai Központi Bank. Meglepő mégis, hogy ez a válság, és jó dolog, hogy felnyitotta az emberek szemét és az emberek most újra elkezdtek foglalkozni az alapító atyák alapfilozófiájával, az euró alapító atyáinak filozófiájáról gondolok, gondolok, és az ő filozófiájuk az volt, hogy közös jólétet és békét biztosítsanak. Ez volt a közös sors, amit az euró alátámasztani volt hivatott. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy nagy sikertörténet. Önök, mint a népképviselő, persze kiigazíthatnak engem ezzel kapcsolatban. Amit mi most átélünk, hogyha tényleg távolabbról nézzük meg a dolgokat, filozófikus megközelítéssel, akkor azt mondanám, hogy egy hatalmas siker tanúi vagyunk. Mert eh, az eurozóna GDP-jének két és fél százalékáról van csak szó, eh, és hogy egy olyan ország, amely ilyen kis részét eh, teszi ki a megtermelt terméknek e, mégis ekkora hatással van az egészre, az azt az üzenetet is elküldi, hogy tényleg mi egy csónakba evezünk, és mindenki jóban, rosszban teljesítenie, mindenkinek teljesítenie kell a kötelességét. azokra pedig, akik kicsit lemaradnak, azokra egy kis nyomást kell gyakorolni, azokra, akik alul teljesítenek. Erről szól a szerződés is, illetve erről szól az alapító atyák filozófiája, valamint a mi természetes ösztöneink is, hiszen egy közös valutánk van, és ez az egyetlen valuta, amit nekünk mindannyiunknak meg kell védenünk 335 millió polgár érdekében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az összefüggés a monetáris és az államháztartási politika között a közös hosszú távon, középtávon kulcsfontosságú lesz a gazdaságú építésben. Az amerikai Federal Reserve viselkedése pedig kritikus fontosságú lesz ebben a kérdésben. Az a szándék, hogy 2% alatt akarják tartani az inflációs rátát a belátható időn belül. Mi történik akkor, hogyha milyen hatása lesznek a, a, a stratégiára, hogyha csökkennek a hitelfelvételek, és általában a központi bankok a, a fiskális konszolidációnak milyen intézkedései lehetnek hitelesek? És a konkrét kérdést feltéve, ön szerint az LKB-nak erőteljesebb szerepet kéne vállalni-e a e, hitelbiztosítás tekintetében koordinálva a tagállamok között. Különösen a refinanszírozás jelenlegi problémáit látva. Thank you very much indeed, madam. Köszönöm szépen, ami a már meghozott döntéseket illeti. Az ECOFIN döntést hozott az Európai Bizottság jelentésére támaszkodva, mert a tagállami kormányzatok középtávú programjának elfogadását is jelenti. Úgy tűnik tehát, ahogy a bevezetőben is mondottam, amire, felhív, amire felhívjuk a tagállamokat, az az, hogy a e programot hajtsák végre, amelyet jóvá hagytak, és amelyről döntöttek. Amennyire emlékszem, az új szerződések, szerződés alapján a, az tehát az adott tagállam dönthet, mindenki dönthet a közös vállalás alapján a szavazást be kell, eredményét tartania kell minden tagállamnak. Független attól, hogy hogyan szavazott. Ez nem csak a monetáris politikára érvényes, hanem, és ez nagyon fontos, hanem a, hitel, a hitelesség, a bizalom erősítésére is. Mert a bizalom kulcsfontosságú jelenlegi időszakban, az nevezetesen, hogy képes tudjuk meggyőzni az állampolgárokat, a háztartásokat, a vállalkozókat és a gazdaság szereplőket általában, hogy bízhatnak abban, hogy saját vállalatuk jövője, vagy háztartási gazdálkodásuk jövője nem terheli túl egy drámai, fenntarthatatlan ö, államháztartási pozíció az adott tagállamban. Akut fontosságú ez olyan országokban, ahol azonnali égető probléma ez, ám mindenkire érvényes, ez nem csak az eurozóna országaira, hanem Európa egészére. Mi több, nem csak Európára, hanem az, az iparosodott államok mindegyikére és összességére. Erről is beszéltem már. Attól óvnék, túl, miért túlzottan bevonják, bevonni kívánják az LKB-t az egyes államháztartások közötti koordinációban, illetve az, az államkötvények kibocsátásának ügyében, vagy a, az államadóság kezelésének részletkérdéseiben az egyes tagállamok ilyen értelmi politikáiba. E, és mégis lep az a tény, hogy egyes esetekben egyes országok, mert hogy rövidtávú kedvező kamatlábak vonzóak voltak számukra, csökkentették a, a hiteleik futamidejét, tehát az általuk felvett hitelek futamidejét maguk csökkentették, mert az akkor vonzónak tűnt, és ezáltal sérülékenyebbé vált pozíciójuk. Ezért mondom azt, hogy fontos, hogy megfelelő futamidejű legyen az átlaga a a felvett hiteleknek, állami hiteleknek. Ez egy általános üzenet lehet minden állam számára. Nem volna szerintem az LKB részéről jogos, vagy bármelyik központi bank részéről jogos, hogy túlzott mértékben beleártsa magát a, a költségvetési politika ügyébe, a kitényleges vitelébe és végrehajtásába. Köszönöm, Söntes úr ér szó. Nem, hibáztam. Pascal Kampfett Söntes úr, még nem, nincs sorom, én hibáztam. Bonjour, monsieur Trichet, ici. Euh, je voudrais revenir... Köszönöm. Udo Bullman témáját szeretném még egyszer fölvetni. A deficitek és többletek kérdését a folyófizetési mérlegen. Azt hiszem, hogy a válasza az európai kormányzás vagy igazgatáshoz igazodik. Nos, azt láthatjuk, hogy növekednek a deficitek is, meg növekednek a többletek is a mm, folyófizetési mérleken, illetve Görögország esetében ugye ez 14 os ez a deficit, ez tarthatatlan. Németországban pedig 7 százalék többlet. Nos, hogyha egy, minden évben nagyobb az országok versenyképessége közötti különbség, akkor valahogyan véget kéne vetni ennek a, ennek a helyzetnek. A görögök számára előnyt jelent az euró. Ettől de senki sem értékelheti le, vagy értékelheti föl a saját nemzeti valutáját, hiszen egyetlen eurónk van. A helyzet tehát hosszú távon tarthatatlan. Ön szerint hogyan lehet a folyó fizetési mérleget, fent, a különbségeit fenntartani, anélkül, hogy ez vagy előnyös, előnyös vagy hátrányos legyen attól függően, hogy hogyan teljesítenek az országok. Hogyan lehet elkerülni az egyenlőtlenségeket? Le sans remettre en Válasz. Nem szeretném megkérdőjelezni az euró létét. Ezzel a megközelítéssel nem tudok egyetérteni. Az eurozónán belül számos mechanizmussal lehet élni, például számos korrekciós mechanizmussal versenyképesség tekintetében, bár ezek lehet, hogy túlságosan lassú, vagy kevési hatékony intézkedések, úgyhogy a legmegfelelőbb megközelítés mindenképpen a prevenció. A állam és kormányfők, illetve a kormányok képviselétével havonta összeül az Eurogroup, és Azt gondolom, hogy az mindenki, minden Eurogrupban résztvevő számára világos, hogy a versenyképességet mindenképpen felügyelni kell, és figyelemmel kísérni, illetve az infláció arányát és a munkaerő költségét. Természetesen érdekünk az is, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és ezeket a hibákat megpróbáljuk elkerülni a jövőben tehát, mint ismétle, mint, mint mondottam, a relatív versenyképességre nagyon oda kell figyelni, hiszen ezek hatással vannak arra is, hogy a folyófizetési mérlegnek deficite van, vagy többlete. Az olyan demográfiai országok, mint mondjuk Németország, de mindenképpen többletek kell, hogy rendelkezzenek folyófizetési mérlegen. Tehát a demográfiai szempontoktól nem lehet függetleníteni a folyófizetési mérleg helyzetét. Elképzelhető, hogy a jövőben a nyugdíj rendszer nem biztos, hogy fenntartható lesz, hiszen a kor paraméter nem biztos, hogy ugyanúgy fog kinézni, mint jelenleg. Rátérve a lényegre, tehát hogy a tagállamok relatív versenyképessége eltérő. Ugye az infláció az eurozónában 2% körüli, legalábbis az elmúlt 12 évnek ez a tapasztalata, és pontosan e, ez a meghatározása az árstabilitásnak, és ez egy általános feltétel is. Tehát ez a 2%-2% közül, közeli ö, célkitűzés mindenki számára elfogadott, még az Egyesült Államok, Államok szakértői is ezt mondanák a kérdése válaszul, tehát hogy 2%-2% alatti ö, inflációs rátára van szükségét. Tehát lehet, hogy azt mondaná az Egyesült Államok szakértője, hogy 2% alatti nem specifikálná, hogy kevéssel 2% alattiról van szó. A nemzeti inflációs rátáknak is ezen ráta körül kell valahol elhelyezkedni. Hogyha állandó jelleggel magasabb az infláció a 2%-nál egy tagállamban, az egyfajta versenyképességi vesztességet jelent. Ezért is arra kell kérni ezen tagállamokat, akik rossz versenyképességi helyzetben vannak, mondjuk a árstabilitás miatt, tehát az infláció miatt, hogy ezt változtassa meg. És Németország pontosan ezt tette. Amikor bevezettük az eurót, akkor Németország nem volt túlságosan versenyképes. A német egyesítés után gond volt a versenyképesség. Aztán az infláció Németországban a ö, európai átlag alatt helyezkedett el, és ezáltal javult a versenyképességük. Tehát a német eset is mutatja, hogy igenis lehetőség van arra, hogy az eurozónán belül az ember korrigálja, vagy egy ország korrigálja a versenyképességét. Németország jelenleg többlettel rendelkezik, tehát elképzelhet, úgy is mondhatnánk, azt is mondhatnánk, hogy túlságosan versenyképes. Elnök, azt hiszem, hogy azt kell kérnünk a képviselőktől, hogy kevésbé izgalmas, érdekes kérdéseket tegyenek fel. Suntis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, ön az előbb azt mondotta, hogy nagyon sokat teendő, néhány hónappal ezelőtt azt mondotta, hogy minden országnak egyedül kell a válságot megoldani. Aztán később ön is azt mondotta, másokkal együtt, hogy olyan mechanizmus kell kialakítani, mely támogatásról biztosítja a bajba jutott államokat. Az a próbálkozás tehát, hogy ilyen támogatás mechanizmus szülessen, a szerződések hatája alá nem esik. Milyen feltételeknek kell tehát megfelelni? ehhez. A görög kormány a legutóbbi alkalommal úgy nyilatkozott, hogy a likviditását kívánja fenntartani a bankoknak, erre vonatkozóan programot határoztak meg. Ön milyen felfogást követ a, a görög bankok likviditási válságát, illetően a görög kormánynak kellene lépnie vagy sem? Ön, ha mit javasolna a görög gazdasági miniszternek? Tovább kell folytatni a bankok támogatásra vonatkozó programot, vagy sem Görögországban? I said already uh, what... Uh... Már elmondtam, mi volt a milyen feltételeket szabtunk, illetve szabtak az eurózóna kormányai az önet nem koncesziós hitel vonatkozásában. Tehát erős feltételrendszer kell rá kényszeríteni akár az adott államra, akkor, hogyha ez egy úgymond tisztán nem koncesziós eszköz volna, és hogyha azonnali és súlyos fenyegetésnek volna kitéve az adott állam, és hogyha mindenek hatása volna az eurozóna egészére. Ez az tehát a feltételek, amelyeket az Európai Tanács maga meghatározott. Ahogy mondották, az eurozóna tagállamai elhatározott lépéseket tesznek, hogyha a pénzügyi stabilitást kell biztosítani ezek révén az eurozóna egészében. Ehhez tehát nincs mit hozzátennem, meg ahhoz sem, amit eddig elmondottam. Ami azt a kérdést illeti, hogy az a támogatás, melyről az egyes kormányok döntöttek saját pénzügyi hatáskörükön belül, ami hatalmas támogatást jelent. Az LKB számításai szerint a pénzügyi támogatás, és pusztán ennek, tehát a bankoknak nyújtott, és a pénzügyi szférának nyújtott támogatás a GDP 25%-át jelenti az Európai Unión belül számításunk szerint. Az Egyesült Államokban hasonló a mérték. Tehát a, a mértéke a, a kettőnek az Atlanti óceán mind a két partján hasonló. Az, hogy a adófizetői kockázat révén fizették meg ezeket, és ez túlmutat a központi bank által nyújtott támogatásokon. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy, hogy vesztességet hoznak ezek, sőt, sok esetben profitot, jövedelmet hozhatnak ezek a befektetések. Mégis ilyen mértékű adófizetői kockázatot érintett mindez, és ez egyes államokban tehát ami Európában ennek a mértéke körülbelül annyi, mint az USA-ban és más fejlett országban volt. Niki Savella a következő kérdező. Kérje Proedre, Tisztelt elnök úr! A görög bankok nagyon sok esetben az Eur- a központi bank lánybank, leányvállalat Szerencs- szerencsére a ö, csőtől megmenekültek a görög bankok, már nincs, nincsenek komoly gondjaik. Nos, minél hosszabb ideig tart a görög válság, ez annál nagyobb kárt okozhat a görög bankoknak. Talán likviditási gondjaik alakulhatnak ki. Hogyha tehát ezek a bankok csupán leányvállalatok, akkor Elmondható-e, hogy a likviditási gondok reálisak? Ez azt jelenteni, hogy az Európai Központi Bank támogatja majd a görög bankokat? We will of course apply. Válasz. Természetesen a szokásos szabályokat fogjuk alkalmazni, csak úgy, ahogy Írország esetében, illetve más euró zóna tagállam esetében. Ez nyilvánvaló. Uh, this is jury. Enik. Erikő következik. Thank you very much, uh, Madam Chair. Tisztelt elnök úr, én is szeretném köszönteni önt. Mindig nagyon örülök, hogy személyes eszmecserére is alkalmunk nyílik. Um, bizonyára tudja, hogy uh, az ECON-ban most a napirenden szerepel az új pénzügyi felügyeleti rendszernek a vitája és én az Európai Rendszerkockázati Tanácssal kaptasan kérdezném Önt. Az első kérdésem az az lenne, hogy ugye tudjuk, hogy ez a szervezet egyébként az én véleményem szerint igen pozitív módon az Európai Központi Bankra fogja építeni a tevékenységét. Segítsen nekem, győzzön meg arról, hogy melyek lesznek azok az eszközök ennek az új tanácsnak a kezében, amelyek révén hatékonyabban működhet majd mind a kockázatoknak a, az előzetes jelzése, az elemzések és a kontrollok területén, mint az eddigi rendszer. Tehát ön miben látja ennek az új szervezetnek az erejét. A másik a köztű rendszerkockázati tanácsal kapcsolatos kérdésem pedig az volna, hogy most adtunk be módosító indítványokat a bizottsági előterjesztéshez, Ugye az eredeti bizottsági előterjesztésben az szerepel, hogy a steering committee-be öt fő kerüljön a, a General Council-ból be és nem specifikálják, hogy milyen megosztásban. Mind lengyel, mind magyar részről, tehát általam is került be olyan módosító javaslat, hogy legyen garancia arra, hogy az eurozónából és a nem eurozónából is kerüljenek be a General Councilból a Steering Committee-be tagok. Én ezt nagyon fontosnak tartanánk, hiszen a válság nem ismeri a határt, hogy eurozóna, nem eurozóna, és nagyon fontosnak tartom, hogy ott lehessenek az eurozónán kívüli országok is. Kérdezném ezzel kapcsolatosan a véleményét, illetve kérném ehhez a támogatását. Köszönöm. Thank you. Thank you very much indeed, Köszönöm szépen a kérdést. Először is azt mondanám, hogy ennek a kockázati testületnek természetesen támogatója lesz a központi bank, reprezentálva lesz a 27 nemzeti bank. Ők segítik majd ezt a kockázati testületet vagy tanácsot a munkájukban illetve a technológiai struktúrájukkal is. Egyébként a 27 tagállamból szakértőket keresünk, tehát olyan embereket, akik képesek ellátni ezeket az új feladatokat, és hogyha a különböző hatóságok vezetői is ott vannak, gondolok a mikrofelügyeletre, a nemzeti bankokra, a mikrofelügyeletért sokan felelősek, ahogy ezt egyébként Larozéri csoport is javasolta, illetve a bizottság maga is. Jelenleg a parlament foglalkozik ezzel. Az összes érintett fél lefolytatott konzultáció után. Tehát ez valahogyan működni fog, majd remélem, hogy a lehető legjobb működési módozatot megtaláljuk. Egyébként egy olyan testületre van szükség, amely a rendszer kockázatot megfelelően tudja kezelni, elemezni. Ami a szobaforgó módosításokat illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a jogi probléma ezen módosítással az lenne egyébként elég furcsa, hogy itt beleavatkozom az önök dolgába, hiszen a parlament vitatja ezt a kérdést, tehát ahogy nő az euróövezet, ahogy terjeszkedik idővel, hiszen kezdetben 11-en voltunk, most 16-an, elég nehéz leszögezni, hogy három tag legyen, a három képviselő legyen az euróvezetnek, kettő az euróvezeten kívül. Ugye csak két olyan ország van, amelynek opt-outja van a 27 tagállamból. Nehéz lenne ezt így megállapítani. De nyilvánvaló, hogy az öt kiválasztottnak a 27 tagállamot kell együttesen ö, reprezentálnia. Ez teljesen világos. Tehát a struktúrát valahogyan vissza kell adnia hogyha ez a kérdés, ahogy ez a gondja, akkor ezt erről biztosíthatom, hogy a 27 tagállam struktúráját tükrözni fogja az öt személy kiválasztása. Ez egyébként nem foglaltatik benne a Lisszaboni szerződésben, hiszen ott nem vehetjük figyelembe, hogy hogy fog fejlődni az euróövezet. Ott már Kálasz következik. Eh, Elnök úr, következő kérdésem van. Múlt héten a görög miniszterelnök partnerekkel találkozott, a találkoztunk a Parlament Válságbizottsága, elhangzott, hogy Görögország a, a szabályokat követnie kell, ám pénzt nem feltétlenül kap. Az európai devizalap kell, hogy a hézak pótlásra likviditási eszközöket adjon. A valóságban hogyan látja ezt a konstrukciót ön? Másodszorban a görög miniszterelnök nagyon világosan fila, ö, fogalmazott. Neki nem kell pénz, neki két intézkedés kell pusztán. Egyrészt védelem a globális piacoktól, a spekulációtól kivédendő, aminek hatalmas kamatköltségei lehetnek. Itt mit tud az Európai Unió és a Központi Bank tenni? Harmadik kérdésem, a gazdasági unióról is beszélt. Nézetem szerint a stabilitás és növekedési paktum a gazdasági unió széljainak nem elégséges, nem felel meg. Arra ön szerint mire van szüksége ehhez? Rén biztos javaslatairól mi a véleménye? Mi szerint a költségvetési politikára is hatással kellene, hogy lennünk. First of all, we, we... Mindenek előtt olyan problémáról beszélünk, ennek azonnali jellege van. Azaz Görögország talpraállítási programja, annak végrehajtása, a hitelesség, melynek, melyet Görögországnak vissza kell nyernie. Ez pedig egy igen sürgős ügy. Az az új konstrukció, meg kialakulóban van, az persze hosszabb távra szól. Az európai valuta alap. Nem nagyon szeretjük a, a monetáris kifejezés, egy melléknév, mert hogy az LKB olvasatában az európai valuta alap, alapgondolata az lenne, hogy valamiféle lehetőség szerinti nem koncesziós támogatást nyújtson kivételes helyzetben, nagyon erős feltételrendszerhez kapcsolódva, meg túlmenve az SGP már erős feltételein is. Ez van tehát eh, ezen alap, eh, alaprendszere, vagy fő elve, ahogy, ahogy én értelmezem ezt. Azok a feltételek, amelyekről említést tettem, egy lehetőség szerinti nem koncessionális segítségnyújtásra vonatkozóan Görögország számára ugyanolyan erős feltételek volnának, amelyet a jövőben alkalmaznánk. De hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Ez egy olyan javaslat, amelyet hogy kormány tett le az asztalra, meg kell vizsgálni, és majd a pontos javaslat ismeretében a több meghozható lesz a döntés. Egy ponton volnék igen-igen negatív, ahogy már ezt kifejtettem, korábban is, az, hogy valakit kizárnának, egy államot kizárnának a körből. Ez ellenmond a, az eurózóna természetének és szellemének. A második kérdésben tett uh, ismertett kérés, hogy a spekulásoktól való védelem igényét uh, idézte. Én erről beszéltem már, arról az általános kérdésről, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a pénzügyi piacok helyesen működjenek, általános működésüket tekintve is, azt mondhatom, hogy konkrét helyzeteket kell megvizsgálni, magát a helyzetet megvizsgálva kell választanunk, és az is világos. Hogyha nagyon erős és világos pozíció alakul ki, akkor, akkor a feszültségek már eleve csökkennének. A verbális fegyelem hangsúlyozandó, és ez mindenkire vonatkozik. Görögországra is. Ami pedig az utolsó pontot illeti, az SGP-t. Világos az is, hogy az, amire szükség volt Kormányok, az, hogy a kormányok maguk is vállalják fel teljes mértékben egy GSP-t. Nem hiszem, hogy Európa örökké fogva arra kéne koncentrálni, hogy mindig intézményeit megváltoztatja, új szabályokat dolgoz ki az intézményekre. Sokkal fontosabb a kormányok kötelezettségvállalása. Az, hogy felelősség, a felelősség egy szellem érvényesüljön. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból helyén való a jelenlegi tapasztalat, mert mindenki számára kézzelfogható vált a felelősségvállalás fontossága. Köszönöm, Gracie Macau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésben kérném ki az elnök úr véleményét a különböző egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, ami a világra vonatkozó, vagy világmértékű egyenlőtlenséget illeti tudjuk, hogy a kínai valutának nagyon komolyan megváltozott az értéke, és tízszer akkora a jelenleg a kínai többlet, költségvetési többlet, mint 2003-ban. Mit tehetünk ilyen események mellett, vagy ilyen feltételek mellett? Azt gondolom, hogy a stabilitás és növekedési paktum nem megfelelően működött, ennek a megelőző ö, kitételei nem megfelelően működtek, csak bürokratikus akadályok, ö, ez a bürokratikus akadályok osztott, ö, akadályozták meg, hogy ez normálisan működjön. Nagyon nehéz, relatív ö, kompetencia, kompetitivitás, versenyképesség, vagy egyéb feltételek mellett valóban meghatározni, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni, ezeket nehéz bevasalni. a szankciókat a nagyok országokra nem alkalmaztuk, amikor nem tartották be a paktumot, akkor most már nyilvánvaló, hogy senkire nem lehet. Nem tudom, hogy hogyan lehet a költségvetési deficit nem betartását folytatni a jövőben. Aztán Egyfajta összeesküvés elméletről is írtak a sajtóban a görög, sajt, a görög kormány, illetve bankok között. Nem tudom, hogyha megfelelően történt volna a bankfelügyelet menedzselése Görögországban, akkor erre lehetőség nyílte volna, illetve az európai felügyeleti rendszer hiánya indokolja ezt az összeesküvés elméletet. Kérem, hogy magyarázza meg, vagy mondja el, mi a véleménye ezen kérdésekkel kapcsolatban. Válasz. Véleményem szerint teljesen igaza van a világméretű egyenletlenségekkel kapcsolatban. Ennek az igen súlyos válságnak az okai között ez is, ezek is kereshetőek. Hogyha pedig a hatékonyság nem valósul meg a G20-ak felügyeleti rendszerében, minden egyes gazdaság esetében, különösen azon gazdaságokra gondolok, amelyek globális szinten rendkívül egyenetlenek vagy kiegyenlítetetlenek, lennek, akkor már készülhetünk is a következő válságra. Nem csak a pénzügyi piacok tanúságait kell tehát levonni, hanem a felelős országok makropolitikáinak tanulságait is. Ugye azon országokra gondolok, ahol különösen nagyok a töbletek vagy deficitek. Ismert az európaiak nézetek Kínával kapcsolatban az elmúlt G20-as találkozón elmondtuk azt, amit Izraelben egyszer már elmondtunk, ez pedig az, hogy fokozatosan föl kell, értéke, föl kell értékelni a kínai fizetőeszközt, ez nem csak kínai érdekeit szolgálná, hanem a globális gazdaság stabilitásának érdekét is. Aztán gazdaság és növekedési paktum. Nagyon fontos az, hogy mindenki próbálja meg teljesíteni a paktumot. Erről már több döntés született, ezt átvizsgáltuk, újráivizsgáltuk, magában a Lisszaboni szerződésben is benne foglaltatik ez, és mindenkit arra kérek, hogy ezt alkalmazza, nem kell ezt megváltoztatni. Végezzük el tehát feladatunkat, munkánkat. Véleményem szerint az a válság, amit most élünk meg, az egy nagyon fontos riasztó ami a szankciókat illeti. Ezeket nem kell szűnyeg alá söpörni. A múltban kicsit más, hogy vélekedtünk erről, ez való igaz. Keményebben kiáltunk. Bizonyára emlékszik arra, hogy, emlékszik arra, hogy a bizottság és a tanács hát hajba kaptak ezen a kérdésen, még bíróság elé is kérdő, került a téma. de a paktumot mindenképpen alkalmazni kell szankciókkal együtt. Ne várjuk meg azt, hogy annyira nehéz helyzetbe kerüljünk, amiből nem lehet kilábalni. Közép és hosszú távú szempontokat is figyelembe kell venni, nem lehet csupán rövid távú szempontokat figyelembe venni az utolsó dolog, nagyon fontos lenne, hogy az Eurostat kiszálljon, és a terepen jusson hozzá az összes szükséges információhoz, és hagyja jóvá ezen információt, ezen adatokat. Nem fogadható el, hogy a jövőben ugyanolyan hamis adatokat fogadjunk el, mint a múltban, amelyek meghamisítják a valóságot. Ez mindig rendkívül rossz hatással van, főleg a szava hihetőség vagy a hitelességet rontja meg. A múltban egyébként nem volt, nem volt könnyű ne, kemény döntéseket hozni ezzel kapcsolatban. Adi Podimata következik. Köszönöm. Két kérdést kell tovább tisztázni. Az első, hogy ön szerint hol van szükség szigorúan európai mechanizmusra támogatást nyújtandó államoknak, amelyek rendkívüli gazdasági nehézségekkel szembenéznek, mint a Törökország. Másosabban pedig milyen körülmények között, feltételek mellett működhet, eh, léphet be egy ilyen mechanizmus. ön szerint az a 6,25%-os kamatlába, amely a márciusban kellett szembenézen Görögország, kimeríti ezt a rendkívüli váratlan helyzetet, mely az eurozóna egészét fenyegeti, és ezáltal jogosultá tenné egy ilyen mechanizmus beindítását. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem akarok visszatérni arra, amit már mondottam. Említettem, hogy minden szükséges feltétel egy ilyen nem koncesziós szabályrendszer kialakítására, ha jól értettem a tanács fogalmazását, erre vonatkozóan tehát történt tervezés, de hát nagyon erősen feltételhez kötött, semmiféle állami támogatási eleme nem lehet, és súlyos azonnali fenyegetettsége kell fennálljon az adott államnak, és a tanács úgy kell megítélje, hogy mindez az eurozóna egészének pénzügyi stabilitását is magában foglalja. A, a, a fenyegetettség szintje nem része ennek a definíciónak, hanem azonnali és súlyos veszélyt fogalmaznak meg a tanács, fogalmaznak meg a tanács, a, az államra vonatkozóan és meg az eurozóna egészére vonatkozóan, és fenn kell álljon. Köszönöm. Elnök úr. Ugye itt most arról beszélünk, hogy eh, hogyan valósuljon meg a szolidaritás, hogyan történjen az ellenőrzés, ezek ugye a puha eszközök. A kérdésem az, hogy hardware szinten tudunk-e valamit tenni annak érdekében, hogy megépüljön a fiskális kormányzatiság architektúrája, amelyben részt vennének az összes szereplők, a kincstárak, a központi bankok, az Európai Központi Bank. Ön hogyan látja mindezt az architektúrát a jövőben? I think all institutions... Azt gondolom, hogy minden intézménynek a saját felelősségét kell ellátnia. A EKB feladata az, hogy biztosítsa az inflációs célkitűzéseket, az árstabilitást középtávon, és hozzájáruljon ahhoz, hogy az európaiak higgyenek a munkahelyteremtésben, a fenntartható növekedésben és a pénzügyi stabilitásban. A kormányok felelőssége nemzeti szinten pedig az, hogy megfelelő fiskális politikát csináljanak, amely nem ró terheket a gyermekekre és az unokákra, és amelyet nem utasítanak el a saját népeik, illetve a különböző gazdasági szereplők, amely nem fogja vissza a munkahelyteremtést és a növekedést az euró területen belül és az EU-n belül is, tehát ez a feladat, és ezen felül van a felügyelet, a felügyeleti felelősség, mert ugye ez volt az a, ez az a mód, ahogy a szerződésben ez le van írva, a stabilitási és növekedési paktumban le van írva, és ez az, aminek van e, úgymond e, lakossági támogatottsága. Tehát a hardware létezik. E, természetesen nehéz időket élünk, a második világháború óta a legsúlyosabb válság, és potenciálisan ez egy, ez egy súlyosabb eh, válság, mint amit a, mint az első világháború óta, mint amit az első világháború óta láttunk. Hogyha nem eh, tudjuk egyszerűsíteni a eh, működését a különböző intézményeknek, tanácsait, parlamentét, nemzeti kormányokét, akkor nem leszünk sikeresek. Tehát én nem becsülöm alá a feladatot, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi hardvert kell felhasználni. Én nem gondolkoznék abban, hogy a hardvert kell megváltoztatni. Ole Schmidt. Köszönöm, elnök úr és Trisé úr. Ön közös sorsról beszélt, a közös sors pedig az egész Európára vonatkozik, 27 tagállamra, nem pedig csak az eurozónára és eh, mint ahogy tudja, én egy olyan országot képviselek, amely nincs az eurozónában, és én pedig személy szerint örülnék neki, ha csatlakozni, nagyon is örülnék neki, hogyha ö, eh, csatlakoznánk ö, eh, az eurozónához. 2008-2009 után könnyű megmagyarázni, hogy miért akarjuk ezt. A kritikusok akkor hallgattak, most pedig megint kinyílt a szemük és a szájuk, és emlékeztetnek a 2003-as 2003-as népszavazásra. Ez egy nem optimális valutaövezet, mondják ők, soha nem fog működni, hogyha nincsen fiskális unió. Milyen, milyen érvekkel látna el ön engem, Trisé úr, velük szemben, hogy alássam azokat az érveiket, és hogy mondjam nekik, hogy Görögország az euró nélkül elsüllyedt volna, és hogy mindez hasznos lenne azon országok számára, amelyek még nem csatlakoztak, nekik is kellene. Mik tehát a hozzáadott értékei az eurozónának, Trisé úr? Well, it's a good question. Nos, köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként nem hiszem, hogy olyan nehéz. Amikor ezt az egész gondolatot létrehozták, akkor egyértelmű volt, hogy a stabilitási és növekedési paktumon belül megvalósuló felügyeleten kívül, és annak idején hallották milyen határozottan mondom, hogy az EMU az ugye gazdasági és monetáris uniót. Mi a monetáris unióért vagyunk felelősek, a gazdaságiért pedig a stabilitási és monetáris paktum, a stabilitási és növekedési paktum. De amikor ezt az egész koncepciót kidolgozták, akkor felmerült az az ötlet, hogy társnyomás gyakorlás lehetősége, illetve szankciók, az Európai Bizottság felügyeleti jogkörei mindezt megerősíthetnék, illetve, hogy a piac, piacon az ottani érzelmek is befolyásolhatják mindezt. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy nem egyesítik az összes pénzügyminisztériumot, vagy kincstárat, ha úgy tetszik és ezt követően láttuk, hogy Görögország rendkívül rossz úton indult el, és azt is láttuk, hogy a társaknak a nyomása plusz a piaci nyomás vette rá Görögországot arra, hogy egy általam meggyőzőnek és bátornak tett tekintett intézkedés csomagot elfogadjon. Tehát itt most látták, hogy hogyan működik mindaz, amit az euró alapító atyái a két nyomású mechanizmusnak terveztek. Talán hívhatjuk így, két irányból jön a nyomás. Most pedig látjuk, hogy a piacok egy része hezitál, szerintem ez csak egy átmeneti állapot, mert Ismétlem, a görög hatóságok által hozott döntések bátrak és meggyőzőek, és ezt majd el fogják ismerni a társak is, majd meglátjuk, hogy utána mi történik. Természetesen ezen túlmenően ott vannak azok a, e, az érzelmek és, e, és e, vélemények, amelyeket az állam és kormányfők kifejtettek, akik amikor is azt mondták, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében ők határozott lépésekre készek. Tehát úgy gondolom, hogy van, ott volt a megfelelő válasz, ott van a megfelelő válasz az ön kérdésére. És ezen túlmenően mondhatja ön a vitapartnereinek azt is, hogy a konszolidált eredménye az euró zónának jobb, mint a legnagyobb vetélytársainknak. Tehát ezt se felejtsük el. Mi ugyanis tényleg egy intenzív, és tényleg intenzív, a görögök érzik most, szabályrendszert alkalmazunk, egy olyan rendszert, amelyet úgy terveztek, hogy a nehéz időkben is jól működjön. Én magam magabiztos vagyok. Gay Mitchell következik, és hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy 5 perc deficitünk van. Köszönöm, elnök asszony. Trisett úr, két éve beszélünk. Beszéltünk már a buborék robbanása előtt az értékpapírok buborékjáról. Sokszor túlzottan a makró problémákra koncentrálunk, és a mikroszintre nem, meg a konkrét ügyekre. Az én választóimat saját hazámban az izgatja, másokra is érvényes lehet persze, hogy azért élünk ilyen nehéz világban, mert túl automatikusan működött a pénzügyi rendszer, és talán még most is igaz ez. Ha a KKV-k egy-két munkahelyet létre tudnák hozni pluszban, akkor megoldódna az egész egész munkanélküliségi gond Európában. A gond abból adódik, hogy nem működik egy bankmenedzser. Egyetem vállalat, amely nem tud kalkulálni a kockázatok terén, az nem érdemes arra, hogy tovább éljen. A bankok nem ö, lottóz intézmények, hanem be kell vizsgálnia a hitelkérelmező vállalkozását, a múltbeli tevékenységét, megbízhatóságát, és ez csak akkor működhet, hogyha a bankigazgató ismeri az adott szemét vagy vállalatot. Én nem akarok ezt a kérdést nyitva hagyni, ezért teszem fel a kérdést, elnök úr. Ön felveti -e az LKB-beli kollégái révén és az Európai Központi Bankok rendszer előtt, hogy térjenek vissza a hagyományos bankigazgatói gyakorlatra megfelelően kalkulált kockázatok alapján való banki működésre felhívnak-e? Én ezt újra és újra meg fogom kérdezni, és hangozhatom ezzel álláspontom. Az abszolút egyetértek az ön véleményével, teljesen igaza van. Az a bölcsesség és tapasztalat, melyet azok a szakemberek, gyűjtenek össze, akik a kereskedelmi bankok rendszerében dolgoznak, akik képesek felmérni a kockázatot, különösen a KKV-k jelentette, hogy képviselte a kockázatot, döntő jelentőségű lehet. Ez a piac gazdaság működésének egyik feltétele, hogy a bank ki tudja szűrni a kockázatot, ne úgy működjön, sem úgy, mint egy, egy, egy intézmény, amely mindig nemet mond, amikor baj van, és mindig bólogat, amikor, amikor fellendülés van. Az igen és nemet olyan feltételek alapján kell kimondja a bank, amely az ügyfél ismeretén alapul, pontos, az adott konkrét ügy részleteit ismerő döntés kell szülesen. Egyetlen vállalat sem olyan, mint a másik, egyetlen helyzet sem olyan, mint a másik. Minden kollégám is ezt mondja, meg a kormányzó tanács is, e felé próbálja vinni a dolgokat a különféle bankrendszer működésében, nem csak az eurozónában, hanem 27 tagállam tekintetében is teljes egyetértek az álláspontjával. Elnök Lülünk asszony időre úgy látszik eltűnt, úgyhogy Robert Göbel szél szó. Monsieur le Président, euh, Tisztelt elnök úr! kérdésekre adott válaszok, válaszokban, válaszaiban többször is említette, hogy feltételeket kell szabni, mégpedig szigorú feltételeket a segényújtáshoz vagy támogatáshoz, hitelekhez. A válság kezdetén az Európai Központi Bank volt az utolsó mencsvár, rendkívül öm, előnyös feltételekkel nyújtott hiteleket európai bankoknak, és úgy tűnik, hogy még az útlevelét sem kéri el az Európai Központi Bank a bankoknak, amikor azok hitelt kérnek. Kérdésem, hogy a bankközi hiteleknél vannak-e feltételeik? Vagy a piaci spekuláció céljából is fordulhatnánk-e önhöz a bankok. Nos, említette, hogy az Európai Uniónak milyen bonyolult az intézményrendszer, ez valóban itt van, de az Európai Központi Bankok rendszere gyakorlatilag költségvetési szolidaritás nélkül létezik. Ugye egy százalékos költségvetési részesedéssel dolgoznak, hogyha ezt összehasonlítjuk az amerikai 30%-kal, akkor nyilvánvaló a helyzet, és 16 különböző kötvénypiac verseng egymással, létezik egymás mellett. Nem kéne legalább azon elgondolkozni, hogy egy közös euró kötvénypiacot valósítunk meg, ahol a likviditás jobban megvalósul, és ez talán hasznos lenne még a legbátrabb eurogrop tagoknak is? Válasz. Az első kérdésre azt mondanám, hogy megvannak a szabályaink a bank közötti kölcsönökre, illetve a bankok tőke emelésére, a bankoknak természetesen tiszteletben kell tartani és teljesíteni ezen feltételeket. Egyébként a bank felügyeleti testületek is működnek ezen a területen, ezek független területek a különböző tagállamokban működnek. Nekünk az a feladatunk, hogy a bankunk likviditását biztosítsuk, de néha kivételes körülmények között dolgozunk. Említette a 6 hónapos, 12 hónapos 18 hónapos hitéleket, megpróbáljuk ezeket a rendkívüli intézkedéseket fokozatosan megszüntetni, hogy a rendes állapotokhoz visszatérjünk. A második észrevételére reagálnék, amikor az eurozónát létrehoztuk, akkor megtartották a tagállamok költségvetési felelősségüket, mégpedig azzal a céllal, hogy, hogy nagyobb fel, felülvizsgálati felelősséggel lehessen az euró csoportot vizsgálni. Hogyha mondjuk az állam, az állami dolgozók fizetését megemeljük, akkor nyilván csökken egy-egy tagállam versenyképessége, úgyhogy a két dolog nyilvánvalóan kapcsolódik egymáshoz. Ez nem nem meglepő az sem, hogyha azt mondom, hogy nem támogatjuk az euró kötvények közös kibocsátását, illetve hogy össze, hogyha csoportosítsuk a, az európai központi bankokat. a likviditás, nagyobb likviditást eredményezne, és ez lehet, hogy jót tenni a piacnak, de nem tenne jót az igazgatásnak, illetve nem tenne különbséget a jó igazgatás, illetve a rossz igazgatás között. Nem. Föderális vagy szövetségi ez a rendszer, de nagyon fontos megkülönböztetni a jó igazgatást és a nem jó igazgatást. Sosem támogattuk azt, hogy egyetlen közös kötvény kerüljön, vagy kincstár kerüljön kibocsátásra. Mr. Chair, uh, Mr. Pre- Ivo Stracek. Köszönöm, elnök úr. A bevezető beszédében beszélt a globális egyensúly hiányokról, illetve ezek fontosságáról. Én eh, a jövővel kapcsolatban kérdezem, jövőbeni egyensúlytalansági helyzetek kialakulásával kapcsolatban kérdezem, mert ugye a jelenlegi pénzügyi válság kialakulásának az egyik oka az volt, hogy eh, a kiegyensúlyozatlan helyzet felhalmozódott úgymond eh, az piacon, és innen indítanám akkor a kérdésemet. A központi bankok, beleértve az LKB-t, e jobban figyelembe kell, hogy vegyék a politikájuk kialakítása során az ingatlan piacok áralakulásait, illetve hallgatnak-e a szakértők szavára, és jobban beleveszik-e a fogyasztói árindexbe az ingatlanárakat, valamint az itt megjelenő egyensúlytalansági helyzeteket a jövőben jobban figyelembe veszik-e? Köszönöm a kérdéseit, nagyon fontos kérdéseket vetett fel. Először is teljesen igaza van, az ingatlan eh, lufik, és nem csak, eh, nem csak lakható, lakóingatlanokra gondolok, hanem mindenfajta ingatlanra, nagyon komoly szerepet játszottak a különböző boomok és aztán az azt követő válságok kialakulásában. Minden központi bank, amennyire én tudom a világon, éppen azon gondolkozik, hogy ezzel kapcsolatban most akkor mit tegyen, hiszen az ingatlan piac az része eh, nagyon komolyan hozzájárul azokhoz a eh, eh, vagyon lufik kialakulásához, eh, amelyek eh, ehhez a válsághoz is eh, okoztak, ehhez a válsághoz is vezettek. Nagyon eltérőek a, a piacok. Vannak olyan helyzetek, amikor automatikusan stabilizálódnak a árak és vannak olyanok, ahol egy drámai szabadesés vonatko- következtében további nehézségek keletkeztek. Ami a fogyasztói árindexet jelen illeti. Na most az, hogy figyelembe vegyük ennek a lufinak a kialakulását ott is, és bevonjuk a CPI-be, hát ezen még gondolkozunk, mert ez egy nagyon fontos kérdés voltak erről megbeszélések eh, a központi bankon belül, beszéltünk eh, az Eurostat eh, képviselőivel, van egy sor iskola, én magam rendkívül prudens, óvatos vagyok, vannak fenntartásaim, azt gondolom, hogy a jelenlegi harmonizált árindex, fogyasztói árindex az a legjobb index, ami jelenleg létrehozható, de teljesen egyetértek azzal, hogy tehát ez a legjobb, amit most tudunk nyújtani, de elfben nem feltétlenül ez a legjobb. És be kell valljam, nagyon óvatos vagyok ebben a kérdésben. És volt egy harmadik kérdése. Minden kérdésére válaszoltam? bele fogják, befog, figyelembe fogják-e venni a kiegyen, kiegyensúlyozatlansági helyzetet a jövőben. E, igen, igen, valóban mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi agregátorokból, komponensekből kivonható összes információt felhasználjuk. Ugye egyrészt van a hitel, a az esedékes hitel és az új hitel, és ezen belül vannak az ingatlan hitelek, és ezt sok sajtótájékoztatón már elmondtam itt a parlamentben is, ezeket sokkal jobban figyelembe kell venni. Tehát azokat a jelzéseket, amelyek onnan jönnek, azok, azok, azok figyelembe veendőek akkor, vagy mielőtt meghozzuk a e, kamat döntéseinket. A, talán még egy öt percig folytatjuk a az eszmecserét. Lüling asszony, ön lecsúszott ugye az első lehetőségéről, de most megadom a szót. Igen, elnézést. Azt hittem, hogy nem kezdtek, nem tehetek föl kérdést Trissé úrnak, mert megijedtem. Tehát azt szeretném megkérdezni öntől, mint az LKB elnökétől, hogy az, az eszköz, amely Görögország megsegítésére hivatott, két oldalú segélyről beszélt Juncker úr korábban az, az Eurogroup elnökeként, hogy két oldalú eszközökkel kell segíteni e, egyes tagállamokat. Vajon e két oldalú garanciák vállalásában egyes tagállamok miért e, óvakodnának? Melyek azok az országok, amelyek nem szeretnének ilyen oldalú segélyt nyújtani Görögországnak? Nem is értem pontosan a különbséget a kétoldalú garanciák és a kétoldalú segély fogalmak között. És között, hogy valaki egyikben részt venne, a másikban nem. Mi a vélemény erről az eszközről és ebből a distinkcióról? D'abord, moi je ne dirais pas nécessairement qu'il... Nos, én nem feltétlenül segélyről beszélnék ebben az esetben. Azt mondtam, hogy nem szabad állami támogatási elem legyen ebben az eszközben, öltsön az bármilyen formát is, semmilyen koncesszió jellegű elem, semmilyen állami támogatási elem. Az Eurogroup elnöke, tehát nyilván a saját felelősségi területéről beszélt, a harmonizációs kérdésekről, az egyes kormányok közötti koordináciáról. Én nem ezért vagyok felelős. Én azon feltételekről beszéltem, amelyek szerintem szükségesek ahhoz, hogy vállalások születhessenek. És ha ezek a feltételek teljesülnek, és ez tényszerűen igazolható, akkor lehet megadni ezt a támogatást. Mondtam azt, hogy nem lehet állami támogatás jellege ennek. És ezt az egyes államok, az eurozóna tagjai kell, hogy így értékeljék. Ahogy ezt az állam és kormányfők nyilatkozata tartalmazza is fehéren feketén. Jean-Claude Juncker kell, hogy válaszoljon az ön ez irányú kérdésére, hiszen az ő hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Um, if you're, you can have one minute, very... Egy percet adok, nagyon gyorsan. Ő volt, ön volt az első a spontán felszólalók körében. Rendben van. Trisé úr, nagyon röviden csak az hiányok ügyében azt mondotta, hogy gond van ezekkel, ám vannak szuficites országok, amelyekre érvényes ez, de Németországra nem érvényes ez, mert nagy demográfiai kihívással kell szembenézzen. Ha megnézzük a folyófizetési mérleg egyensúlyát, mondható az, hogy van oka annak, hogy többet tegyenek félre Németországban. Ám a demográfiai kihívás nem igazolja azt, hogy az egységre eső munkaerőköltség jóval alámegy az inflációs célnak, amit az LKB e meghatározott. Nem értem tehát ezt a magyarázatát. Sőt, a segítségét kérném Németország azon német állampolgárok számára, akik sért, hogy Németország euróbarát módon viselkedik, és úgy tűnik több éve is ön is így nyilatkozik. Ezzel kapcsolatban ez az ellentmondást kérem, hogy oldja fel. First. Összefoglaljam. Először is. a fizetési mérleg hiányát vagy, vagy szuficitjét vizsgálja, akkor mindig figyelembe kell venni, súlyozni kell ezt a demográfiai tényezőkkel, mert hatalmas különbségek állnak fenn a tekintetben Európán belül is, még ha meglepő lehet is ez. Ám van ilyen nagy különbség. Nem azt mondom tehát, hogy minden, a német szuficit teljességet megmagyarázza ez, de egy részét igen, és ezért figyelembe kell venni. Másodszorban, ami az, a munkaerő költségét illeti, Igaz, hogy Németország a versenyképes, versenyképessége nem volt megfelelő, amikor belépett az eurozónába. Úgyhogy semmi baj nincs azzal, vagy nem abnormális az, hogy az egységre munkaerő költség Németországban kevésbé dinamikusan fejlődött, mint az átlag, mert hogy meg kellett hozzon, azaz le kellett faragjon ebből. Ez is része az igazságnak. Most persze egy érv is, még utolsó érv is felvethető, ha valaki azt gondolja, hogy afelől megállapodás születhet, hogy most az eurózónán belüli relatív versenyképessége ennek a gazdaságnak behozta a hátrányát, úgyhogy további lefaragása nincs szükség a jövőben, és figyelembe véve saját benchmark mértékünket, ami 2% eh, az inflációra vonatkozóan, elképzelhető, hogy a rövőben vagy a hosszú távon egyfajta oszcillációs mozgás indul be az átlag szint körül, ezekben az gazdaságokban, nem csak Németországra gondolok ez alatt, azon országokra gondolok, amelyeknek versenyképessége, relatív versenyképessége többé-kevésbé helytálló, nincs súlyos egyensúly hiányban. Tehát ez, ez a fogalom azonban nem olyan nehezen, nem olyan könnyen kibontható, nagyon összetett jelenségről van szó, minden tagállam maga kell elemezze ennek összetevőit. Demográfiai kérdés, hol áll a relatív versenyképességben, vajon éppen piacot szereze, vagy veszít el az EU belül az adott gazdaság, és egyéb más tényezőket is mér, mérlegelnie kell az adott tagállamnak. Igyekeztem tehát ö, mértéketesen, nüanszírozva fogalmazva, ahogy ez helyén való is szerintem ebben a, azon poszton, ahol 16 tagállamot, több mint 300 állam, millió állampolgárt kell képviseljek. Very much. I, I... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy megkaptuk pénzügy értékét. Nagyon hosszú napon vagyunk túl. Mindenkinek köszönöm a részvételt, elnézést, hogyha valakit félbe kellett szakítanom, de végül is sikerült befejezni. Köszönetet mondok a tolmácsoknak is. A szakbizottság következő ülésére holnap 9 óra 30-kor kerül sor.